So, so good morning, colleagues. Um, since... Mivel meglehetősen szűk az időnk, és rengeteg érdekes dolog van a napirendünkön, javasolom, hogy kezdjük meg. A bizottsághoz intézett kérdésekkel szoktuk kezdeni a második nap reggelén, és az, ezért javasolnám, hogy a hatos napirendi pontra térjünk most át, és Konszkisz úr a bizottság képviseletében fog majd a kérdésekre válaszolni. Kérem, hogy nagyon tömören fogalmazzák meg a kérdéseiket. Tanszkisz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Kedves kollégák, a kérdéseket megkaptam, ezért hadd térjek rá a lényegre, és ez nem más, mint hogy Kínát illetve Kína eddig blokkolta minden kezdeményezésünket az emberi jogok sérelme kapcsán, amikor felszólítottuk, hogy tegyen valamit a helyzet javítása érdekében. Van-e a látóhatáron bármi, amire számíthatunk? ők rendszeresen blokkolták a kezdeményezéseinket, gyakorlatilag nem működik ez a fajta erőfeszítés, és milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre ennek elősegítésére? Donszki úrnak köszönöm, bizottság. Köszönöm szépen. Ez egy kicsikét eltérő az írásban benyújtott kérdéstől. Úgyhogy, ha megengedik, akkor először az írásos kérdésre válaszolnék, és ezt követően egy általánosabb megjegyzéssel folytatnám. Ami a tibeti kérdést illeti, teljesen világos, hogy komoly eltérések vannak közöttünk Kínával, komoly agályaink vannak a tibeti emberi jogi helyzettel kapcsolatban konkrétan azzal, hogy a nemzetközi média, diplomaták és humanitárius szervezetek csak korlátozottan juthatnak be, és elmaradtak a fejlődések, vagy az előrelépések a Dalai és a kínai hatóságok közötti együttműködés vagy kapcsolatfelvétel terén. Itt többször hangsúlyoztuk, és tette ezt az Európai Parlament plenáris ülése is. Az EU tiszteletben tartja Kína területi integritását, ideértve Tibetet is. Másodszorban mindig is támogattuk a békés, párbeszédes megbékélést a tibeti dalai láma, illetve a kínai hatóságok között. Véleményünk szerint ennek a párbeszédnek lényeginek és konstruktívnak kell lennie, megőrizve Tibet egyedülálló kultúráját, hagyományait, és lényegi autonómiát kell biztosítani Tibet számára a kínai alkotmányban. És be kell vonni őket jobban a döntéshozatalba. Tibetet az EU elsősorban emberi jogi kérdésként kezeli, és ezt az üzenetet többször eljutattuk a kínai félhez, kikérve véleményüket. Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a kölcsönös elismerés jegyében lépjünk tovább. Mindannyian egyetértünk, hogy az emberi jogi helyzet egyedülálló, és ez valódi aggályra ad okot Tibetben. A kétoldalú egy emberi jogi dialógus keretében, ami minden egyes a kínai félel folytatott tárgyalás során felmerül, tájékoztattuk az Emberi Jogi Albizottságot zárt üléseken. Ami pedig a kínai-tibeti párbeszédet illeti, üdvözöljük, hogy a kínai fél többször is eh, hangot adott eh, annak, hogy egyértelműen eh, elismeri Tibetet. És azt is elismerjük, hogy egy középutas megoldást fogadna el a Dalai Láma is, ami egy kölcsönös megoldást és tartós megoldást eredményezhet. Donskis úr kérdésére, ami egy speciális EU e tibeti képviselő kijelölésére vonatkozna. Itt vannak kételjeim, hiszen nem tudom, hogy egy ilyen képviselő valóban javíthatna-e a jelenlegi helyzeten. Számos kommunikációs csatorna létezik már, nem csak a kétoldalú emberi jogi párbeszéd. Ezen kívül az EU-nak az a véleménye, hogy egy ilyen képviselőt gyakorlatilag Kína megakadályozna ugyanis elutasít minden ilyen közvetítést. Különös tekintettel arra, hogy mindig elutasították az EU külön küldöttjének tibeti látogatását. Tehát lényeg az, hogy a két fél fenntartsa a párbeszédet, még akkor is, hogyha egyelőre ennek nincsenek eredményei. Ami a kínai, illetve a Tibettel kapcsolatos agályainkat illeti, ennek több alkalommal hangot adtunk. Amikor Tibetben jártunk, ott is hangsúlyoztuk, hogy év végére minden nomádot vagy állattenyésztőt, vándor életmódot élő állattenyésztőt megfelelő lakhelyhez kell juttatni, és tiszteletben kell tartani az életformájukat. Ezt kifejeztük a kínai hatóságok felé is. Meg vagyunk győződve arról, hogy a párbeszéd az egyetlen egy megoldás a közös megoldás megtalálásához, remélhetőleg erre ez már eredményeket fog hozni az év vége előtt, és az EU továbbra is teljes mértékben támogatja ezt a folyamatot. Ami Kína és az emberi jogok kérdését illeti, a közelmúltban tartott csúcs találkozón Van Rompuy elnök úr is leszögezte, hogy számunkra kulcsfontosságú kérdés a stratégiai partnerség szempontjából az emberi jogok kérdése, és az a polgári és emberi jogokra vonatkozó egyezmény ratifikálására szólítottuk fel Kínát. Az önök és a mi agályainkat mindig is eljutatjuk a kínai hatóságokhoz, hangsúlyozzuk ezeket, és meg kell próbálni megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk elérni az általunk kitűzött célokat. Elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, és úgy gondolom, hogy azt ígérte, hogy további válaszokkal fog szolgálni Donskis úr kérdésére arra vonatkozóan, hogy vannak-e új eszközök, vagy ez benne volt a válaszában? Donskis úr, nagyon röviden szeretném megköszönni a bizottságnak a választ. Ami Tibetet illeti, szerintem valamit kellene tenni ugyanis beszélhetünk a fokozatos megközelítésről, vagy az eseti alapon történő kezelésről, de azt hiszem, hogy egy általánosabb megközelítésre is szükség lenne Tibettel kapcsolatosan. Éppen ezért arra kérném a bizottságban dolgozó munkatársakat, hogy egy ilyen általánosabb eszköz tekintetében tegyenek valamit. Köszönöm szépen! december 6-án erre a kérdésre ismét vissza tudunk térni, amikor az EU-Kína emberi jogi párbeszéd szerepel majd a napirendünkön. Talán ennyiben akkor most lezárhatjuk ezt a kérdést. A következő a hármas, Lochbiller asszony kérdése. Kérem, hogy foglalja össze röviden a kérdés lényegét. Köszönöm, elnök asszony. A tájföldi sajtószabadságra vonatkozik a kérdésem. Egyre inkább romlik a helyzet a Reporters Without Borders jelentése szerint. A nemzetközi emberi jogi értékelés listáján 132. helyen szerepel Tájföld. A következő a kérdésem a bizottsághoz. Önök hogyan értékelik a sajtószabadság kérdését Tájföldön? Ez az első kérdésem, a másik pedig egy konkrét ügyre vonatkozik. Siranuk Prengcsamporn asszonyt elfogták második alkalommal szeptemberben, amikor egy magyarországi szólásszabadságról szóló konferenciáról tért haza. Nem tudom, hogy a bizottság nyomon követi-e az ellene indított tárgyalásokat, és felveti -e ezt a kérdést a tájhatóságok felé. Köszönöm, és megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm. Először is köszönöm a képviselőasszonynak a kérdését. Ami az első kérdésre vonatkozóan, illetve a tájföldi sajtószabadságra vonatkozóan elhangzott, a szükségállapot, amit április 7-én hirdettek ki, bankok fővárosa vonatkozik. És komolyan korlátozzák a sajtószabadságot, különösen az ellenzékkel szimpatizáns sajtók vagy média esetében. A hivatalos tájékoztatás szerint nem egészen egyértelmű, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak. Egy kábel TV, az úgynevezett People Channel, és egy sor egyéb sajtóorgánum, amit az UDD és a pirosok irányítanak, ezeket betiltották. Több közösségi rádióállomást is felfüggesztettek, illetve az engedélyüket felfüggesztették. Több mint 47 vörösinges rádióadót is betiltottak, és számtalan újságírót elfogtak. Egyre inkább fokozódik a cenzúra, és az ország figyelendő kategóriában van. A Reporters Without Borders március, idén márciusban megjelentett jelentése szerint a számítógépes bűnözésre vonatkozó törvény keretében a hatóság igen szigorúan ellenőrzi a honlapokat, az internet használatát, és a bírósági rendeletek eh, száma 40, több mint 42 ezerre eh, emelkedett 2010-ben. Eh, a szólásszabadságot is erőteljesen korlátozzák a szükség állapot kérdetése óta, tehát április 7-e óta, valamint a májusi és áprilisi bankoki ö, események óta. Számos honlapot bírósági határozat vagy döntés nélkül betiltottak. Abbisit miniszterelnök 2009. szeptemberében elismerte, hogy a számítógépes bűncselekményre vonatkozó törvény végrehajtása gondot okoz. Ugyanakkor a kormány a sajtó zaklatását fölött szemet húny. A törvény megreformálása helyett 2010. júniusában egy számítógépes bűnözés megakadályozásával foglalkozó hivatalt hoztak létre. Elsősorban a királyi család védelmét szolgálandó. Ami a második kérdést illeti, nevezetesen, hogy a Csiránuk asszony ellen folytatott tárgyalást figyelemmel kísérjük-e, és hogy felvetettük-e ezt a kérdést a táj hatóságok felé. Azt kell mondanom, hogy az EU változatlanul szoros figyelemmel kíséri a sajtószabadság kérdését, illetve az emberi jogi aktivisták eh, ügyét, így konkrétan Siránuk asszony ügyét találkoztunk vele, amikor a korábbi őrizetből kiszabadult, ugyanis ez most már a második alkalom, arra törekszünk, hogy ezt a témát alaposabban kielemezzük. Helyi stratégiára van szükség, illetve már létezik egy ilyen stratégia bankokban. A közelmúltbeni kunkani látogatásunk kapcsán, különös tekintettel a Siránok ügyet is felvetettük a kormány felé, illetve a katonaság és a rendőrség képviselői felé. Szoros figyelemmel kísérjük majd a tárgyalást, ami válhatóan 2011. februárjában lesz. Nagy hangsúlyt helyezünk a sajtószabadság tiszteletben tartására, a tájhatóságokkal folytatott rendszeres kapcsolataink részé, révén. És az október elején mag, megta, Brüsszelben megtartott magas szintű találkozón Barroso elnök úr, illetve Van Rompuy elnök úr is felvetette az aggájainkat Abiszit miniszterelnök felé, különös tekintettel a szólásszabadság, a sajtószabadság hiányára, illetve általában az emberi jogi kérdéssel kapcsolatosan. Köszönjük szépen ezt az információt. Jó hallani, hogy van egy lokális helyi stratégia is az <clears throat> emberi jogi védők szempontjából, és hogy a legmagasabb szinten felvetették ezeket a kérdéseket. Lopnien asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük a átfogó választ a bizottságnak, ami azt mutatja, hogy elég rossz a helyzet, sőt romlik a helyzet, és a jövőben amennyiben valószínűleg ezt egy sürgős ügyé kellene nyilvánítani. Valóban. Akkor most visszatérünk az egyes kérdésre. Gal kollega, Gal kollega ö, fogja ezt előadni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdés egy újgur hivatalos menekülttel kapcsolatos. Ez egy UN mandátummal, ENSZ mandátummal rendelkező kazaksztáni személy, aki a deportálás veszélye fenyeget, hogy kínai nyomásra visszatoloncolják Kínába, és tudják, hogy az ujgurokkal mi történik Kínában, tehát fontos lenne, hogy a bizottság föllépne, és ezzel kapcsolatos a kérdésem. Ez egy nagyon súlyos kérdés, amelyet egyébként a kazaksztáni nagykövetnek elküldött levélben kezeljük ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Nos, ezt már hónapok óta figyeljük ezt a esetet, bár az UN, a UNHCR ö, foglalkozott vele, illetve mandátumot kapott, mint ö, menekült, és a kazaksztáni UNHCR-nak oda kell figyelnie nagyon, hogy az ország minden erre vonatkozó kötelezettségeik ter, ö, teljesítsék, beleértve azt, hogy ne adják vissza egy olyan államnak, ahol fenyegetettség áll fenn. A legmagasabb ö, kazaksztáni ö, szinteket próbálunk elérni, mint ö, Asztánában, mint pedig Brüsszelben, hogy ö, <clears throat> hogy ne deportálják ezt a személyt vissza Kínába, és minden ö, kötelezettséget maradéktalanul teljesítsék. Köszönöm szépen. Tegnap egy teljes meghallgatás startot az EBSZ jelenlegi soros elnöke Kazaksztán szempontjából, és a Kazaksztán elnök, Nazarbayev úr ma látogatja meg az Európai Parlamentet, és gondolom, hogy a parlamentünk elnöke a <clears throat> tegnap felmerült aggályokkal ö, kapcsolatban Gál asszonynak adom hát a szót. Nagyon fontos, hogy életben tartsuk ezt a kérdést, és amennyiben, amikor lehetséges, foglalkozunk vele, és Ugye lesz egy kazaksztáni úgynevezett humán dimenzió konferencia, és azt is felhasználhatnánk erre. Egy másik dolgot is hallottunk tegnap a Human Rights Watch-ról és az Open Society intézettől, hogy a kazak hatóságoknak sikerült lehetetlenné tenni ezt a bizonyos konferenciát, amely ugye egybeesne a csúcs konferenciával, de ez nyilvánvalóan ellentmond az EBESZ alap elveinek, amely a kooperációra épül, tehát odafigyelünk erre is nagyon. Köszönöm szépen, még egy kérdésünk van. Én magam terjesztem be, ez a Tunézi és Nigéria finanszírozása az emberi jogi eszköz által nem kérdéses, hogy megkapják-e, vagy pedig visszavonták-e esetleg ezt a finanszírozást. <clears throat> És itt az új büntető törvénykönyv 61-es cikk cikkére utalok, amely megtiltja bárkinek, hogy Tunézia gazdaságát veszélyeztesse, és a miniszter értésünkre adta, hogy az is ide tartozik, amennyiben ö, ö, arra ösztökélünk külföldi szerveket, hogy, ö, hogy, ö, csökken, hogy a turizmus ellen ö, mm, agitáljon, vagy, vala, vagy a befektetőket elérse, és mm, ö, ezért Herzog urat kérjük meg ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, ö, nagyon aktuális ez a kérdés valójában. Meg pro valamint Tunézia és Algéria esetében az emberi jogi kérdésekkel foglalkozni. A Human Rights emberi jogi dialógust is folytatunk Tunéziában és Algériával és a különféle modalitások már a befejezéshez közelednek. Na most Tunéziában 2002 óta három eh, ilyen IDHR projektet futtattunk, 5 milliós eh, tenderekkel ö, eh, ö, folytattuk le ezt, és egyébként itt a szakszervezetek megalapítását is támogattuk. Az, az EIDR ö, projekt igen, nehezen valósíthatók meg Tunéziában. Különösképpen a 61-es cikkre utalnék itt, amelynek valóban az, tehát nagyon súlyos hatásai lehetnek, de már ezt megelőzően az IDH projekteket erősen korlátozták, a emberi jogi védelmi légiónak juttatott pénzünket egyszerűen blokkolta a, a nemzeti bankjuk és addig visszatartják a pénzt, ameddig ez a liga egy új vála- egy vezető testületet nem választ. Aztán múlt februárban én személyesen találkoztam a liga vezetőivel, és tájékoztattam őket, illetve tájékoztatást kértem tőlük, tehát ez egy fennálló probléma, ami azt jelenti, hogy jelenleg a tender kiírások Tunéziában ezek Brüsszelből kerülnek kiírásra, mert helyileg a helyi viszonyok egyszer nem teszik lehetővé a tender eh, kiírást, illetve hogy ezek megjelenjenek a helyi lapokban, mert ez olyan civil társaságokat involválna, amelyeknek nem jut, tudjuk eljuttatni a finanszírozást. Tehát jelenleg csak Brüsszelből tudunk tendereket kérni Tunézia javára, és az elmúlt öt évben több NGO fordult hozzánk Tunézia érdekében, és vannak regionális IDR eh, projektek, és a bizottság természetesen próbál globális eh, tenderkiírásokat eh, is foganatosítani akkor és amikor lehet. A 61-es cikk kapcsán a az EU, a tuniszi EU delegáció, illetve Füle biztos is megkereste a tunéziai hatóságokat azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogokat, különösképpen pedig a véleménynyilvánítás szabadságát valósítsák meg, mert hiszen Tunéziában jelenleg a véleménynyilvánítás, szólásszabadság, sajtószabadság ö, súlyos korlátozások alá van vetve. Algériában más a helyzet, sokkal gazdagabb IADR projekt portfóliónk van, 33 projekt 2,6 millió euró értékben, ezen belül 17 úgynevezett mikro és két makro projekt lefuttatása folyik, és a projektek foglalkoznak a gyermekek jogaival, az erősz, iskolai erőszak, a hív elleni harc, a humán kapacitásépítés, nők joga, stb. ezekkel foglalkoznak, és a kooperáció igen dinamikus, mert például a lokális, a helyi tender kiírások 2008-2009-ben teljesen felölelték az erre szánt összeget, tehát az összegek lehívásra kerültek, és a nem kormányzati szervezetek, nem állami szektorok, illetve, illetve személyek finanszírozása is nagyjából megoldott. Köszönöm szépen. Ahogy elmondtam, <clears throat> ezt a büntető törvényt 61-es cikkének a, a végrehajtására nagyon oda fogunk figyelni, és a albizottság, Tunézia Algéria albizottság feladatává tesszük ennek a monitorozását és azt is tudjuk, hogy elsősorban Tunéziában ez meg befagyasztotta a civil kezdeményezéseket. Egyébként örömmel üdvözlöm a tunéziai parlament képviselőjét Örünkben <clears throat> Folytatjuk a munkákat, és mindenkit figyelmeztetek, hogy az albizottság úgy döntött, hogy delegációt küld Tunéziában 2011 elején, tehát az összes kérdést eh, letudtuk, köszönetet mondunk az Európai Bizottságnak, tehát most a hetes ponthoz érkezünk. Ez a Lem Andrikine elnök helyettes társelnök ennek a beszámolója az EU emberi jogi politikájával kapcsolatban. Gratulálok a kollégáknak, 423 módosító született a beadványával kapcsolatban, tehát valóban azt mondhatjuk, hogy <clears throat> csapatmunka folyt. Az enyém egyébként csak 200-at kapott, tehát ön, két, ön kétszer olyan sikeres, mint én. <clears throat> Biztos vagyok abban, hogy a külügyi bizottság szavazása előtt már megtalálhatjuk a megfelelő kompromisszumokat, hogy valóban a parlament igen hatásos üzenetet tudjon küldeni a főképviselőnek, hiszen a plenárison két nagyon fontos ö, ö, emberi jogi téma le, kerül megtárgyalásra decemberben, reményeim szerint tehát ez meg fog történni, és a a lefedett témák, ugye az emberi jogi dialógus, és a modif, módosítók azt mutatják, hogy a parlament nagyra értékeli ezeket, ezt a dialógus, de ezeket a dialógusokat, párbeszédeket, de ö, még átláthatóbbá kell tenni, és még ö, hatásosabbá, eredményesebbé kell tenni ezt a dialógust. Azután ö, nagyon odafigyelünk az emberi jogok védelmezőire, azután a nők jogai is egy prioritást képzel, illetve a vallás szabadsággal kapcsolatban is új felvetések vannak, illetve a nemzetközi eh, kereskedelmi aspektusokat is figyelembe veszi ez a jelentéstervezet. A parlamentnek új kompetenciái vannak ezzel kapcsolatban néven nevezi az országokat, néven nevez e bizonyos eseteket is a jelentés, tehát miután a raportőr megtette a kommentárét, azután véleményt cserélhetünk, és Howitt Donski, én a zöldek nevében, és Tanok pedig az ECR nevében Pen és Verzsia a GUE nevében lesznek az árnyék jelentéstevők. Na most nézzük önnek a menetét. Ma már ez a második megfontolás és a külügyi bizottságban december, november 9-én fognak szavazni. Hát most pedig átadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki aktívan részt vett a jelentés elkészítésében. 423 módosító indítvány érkezett a tervezethez. Ezekről már jó néhány hete folytattunk tárgyalásokat. Annak ellenére, hogy nem volt időnk további javaslatokat előterjeszteni, a módosító indítványok száma meglehetős optimizmusra adnak okot. Úgy gondolom, hogy a végeredményként a 2009-es emberi jogi helyzetre vonatkozó jelentés közös munkánk gyümölcse lesz, és tükrözni fogja a az Európai Unió nézeteit, véleményét. A legfőbb kérdésekben sikerült kompromisszumra jutni, és mint ahogy már említettem, én arra törekszem, és mindent megteszek annak érdekében, hogy minél pozitívabban dolgozzam fel a beérkezett módosítókat. Ezek többségét többsége a Nemzetközi Büntető Bírósággal kapcsolatos, a 16-os cikkre vonatkoznak. A 109-es és a 129-es módosítókról van szó, tehát a 109-től 129-ig tartó módosítókról van elsősorban szó. Itt a lényeg az, hogy arányos figyelmet kell fordítani erre a kérdésre az éves jelentésekben. Megfelelő arányban kell tehát figyelmet szentelni ennek a kérdésnek, és az ICC-vel, tehát a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatosan így alakítottuk ki a kompromisszumos módosítókat. A jelentés 2008 közepétől 2009 végéig terjedő időszakot öleli fel, meg kell említenem a Kampalai konferenciát, amire 2010-ben került sor. Ami 2009 után történt, bizonyos nehézségeket okoz, tehát ezeket a jelentésben nehezen tudtuk felvenni, hiszen a jelentés 2009 év végével zárult. Vannak kollégák, akik egyéb emberi jogi sérelmeket eh, megemlítettek a módostókban, amikre 2010-ben eh, került sor, de ezekre én nem tudok a jelentésben kitérni. Tehát a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatosan én több kompromisszumos módosítót fogok majd eh, előterjeszteni, még pedig jövő hét végéig, ugyanis jövő héten nem lesz ülésünk, és igyekszem önöknek eljutatni a kompromisszumos javaslatokat szerdáig. A szavazás előtt még alkalmunk lesz ezeket a kompromisszumokat megvitatni. A 142, 143, 145-ös módosító indítványok, amelyeket Richard Howard, Danskis, eh, Ledford eh, és eh, más képviselők nyújtottak be a homoszexualitással kapcsolatos kérdésre vonatkozóan, miután ezeket a módosítókat nagyon hasonlóan fogalmazták meg, ezeket majd igyekszem egy kompromisszumba összedolgozni. A 121-es cikkel kapcsolatosan a 161, 168-as módosítókat kaptam. a Goldstone jelentésre vonatkozóan. Nem biztos, hogy mindenki egyetért azzal, amit én ezzel kapcsolatosan mondok. Minden esetre a Goldstone jelentéssel kapcsolatos meglehetősen heterogén vélemény alakult ki az egyes frakciók között, úgyhogy én nem arra törökszem, hogy akár negatív, akár pozitív fényben értékeljem a Goldstorm jelentést. Én inkább az EU álláspontját igyekszem kialakítani, amiben szeretném tükröztetni az önök javaslatait a legmesszebb menőkig. Ha önöknek nem tetszik a kompromisszum, akkor természetesen erről később még vitatkozhatunk. Az emberi jogok, jogi aktivistákat illetően 22 módosító érkezett, a, amelyek alapján több kompromisszumot fogunk majd kidolgozni. Szeretném felhívni a figyelmüket hogy nagyon hasonlóan készültek, vagy kerültek megfogalmazásra ezek a módosítók. Én igyekszem konstruktív lenni, az emberi jogi aktivistákra vonatkozó iránymutatások megvalósítása témakörében, és igyekszem majd távol tartani magam a nem objektív kritikától. Amikor konkrét országokról beszélünk, illetve az egyes országokban az emberi jogok megsértéséről, Oroszországban, Kínában vagy Kubában, akkor szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy néhány módosító ezen országokra vonatkozóan is érkezett, melyeket majd kompromisszumba fogok ölteni ami pedig a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó módosításokat illeti, a 60-as cikre vonatkoztak ezek, mégpedig a 283-tól 285-ig terjedő módosítók. Christian Berset Kolumbiára vonatkozóan nyújtott be egy módosítót, ami nem feltétlenül egyezik az én frakcióm nézetével. Minden esetre igyekszem majd figyelembe venni javaslatát, és beépíteni az éves emberi jogi jelentésbe. A vallásszabadság és a lelkismereti szabadság témájában is jó néhány módosítót kaptam, itt is kompromisszumos javaslatot fogok készíteni, megnevezve konkrét országokat, ahol sérül a vallásszabadság. A 73. cikkre vonatkozó módosítók eh, nagyon fontosak, ezek ugyanis eh, a terrorizmus ellenes küzdelemmel függnek össze. A 74-es cikk is nagyon fontos, a guantanamo fogolytáborokkal kapcsolatosan Bella kolléga azt javasolta, hogy itt az éves jelentésben vegyünk fel egy új bekezdést a nemi szervek csonkítására vonatkozóan, tehát hogy külön részben foglalkozunk ezzel a kérdéssel az éves jelentésben. Én azt hiszem, hogy nincs szükség hét külön bekezdésre, ugyanis a 201-207-es módosítók foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amiket majd figyelembe fogok venni. A 200 109-es cikk Dél-Amerikára vonatkozik, az ott elkövetett gyilkosságokra. Ez egy új témaként került be a jelentésbe. 135 ilyen gyilkosságról kaptunk tájékoztatást, és igyekszem majd további információkat is feltárni. Kérem, hogy a kollégák ma fejtsék ki ezzel kapcsolatos véleményüket sorolják fel, hogy miért kerülnek megemlítésre a módosítókban a, azok az országok, amelyeket megemlítették. Tehát ezekre a kérdésekre szeretném ma a vitát irányítani. Tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság, az ENSZ emberi jogi tanács, az emberi jogi aktivisták kérdése, és a konkrét esetek az egyes országokban Oroszország, Irán, Kína és Kuba. A vallásszabadság, lelkismereti szabadság kérdése, a terrorizmus elleni küzdelem. Tehát ezek lennének a fő kérdések. Az elnök asszony említette az időpontokat, Úgyhogy szerintem még lesz idő a frakciókon belüli vitákra, az árnyék jelentéstevőkkel való megbeszélésekre és a kompromisszumok kidolgozására. Igen, jó bevezetőt hallottunk, a módosítókat mm. ismertetendő. Itt most akkor megnyitnám a vitát. Donskis, Obils, Kukán kollégáknak elsősorban, illetve mindenkinek, aki még szót kér. Don, Donskis úr. Köszönöm. <clears throat> Először is köszönet illeti Szándrikene asszony nagyszerű felvezetésért. Hatalmas munkát végzett, rendkívül fontos ez a jelentés. Néhány megjegyzésem lenne. Több mod, módosítót nyújtottam be, hogy kiélesítsük és fókuszáljuk a jelentést. Nagyon fontos lenne bizonyos nyelvi korrekciók megtétele, például according to the highest standards and in an efficient way as possible, or providing several clauses aimed at encouraging both the... Vagy pedig az is fontos, hogy a <clears throat> különféle államok leg, főképviselőit jobban ösztökéljük a témának a kezelésére. Azon kívül az ENSZ emberi jogi tanács, illetve a közgyűlés is fel kell, figyelmét is fel kell hívni erre. Fontos az is, hogy az NGO-k demokratizációs szerepére is ráirányítsak a figyelmet. Azután az is fontos, hogy kodifikálnunk kell az emberi szabadságjogok új fenyegetését, például a szexuális orientáció, az, a digitális internet használatot, illetve a tudományt fenyegető veszélyeket is kodifikálni kellene. Azon kívül fel kell figyel, hívni a figyelmet a Permis Hunta, az iráni helyzet, illetve az EU erre vonatkozó, EU erre vonatkozó politikának gyengülésére ezek a módosítók azt a célt szolgálják, hogy még koherensebbé és erő, erőteljesebbé tegyék ezt a jelentést, és ehhez gratulálok. Köszönöm, Donszki. Most Obiols úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy hűlt kollégám nincs körünkben, de a mi frakciónk álláspontját a nevében hadd fejtsem ki. A jelentés tervezetet pozitívan olvassuk, és üdvözöljük az előadó erőfeszítéseit. Az, az általános iránymutatások megfelelőek, Ám szeretnénk néhány megjegyzést tenni, hogy pontosítsuk az álláspontunkat, különösen bizonyos prioritásokkal kapcsolatban, amelyeket szeretnénk látni a jelentésben. Általános kitekintés az emberi jogok tekintetében igen rossz, nagy részében a világnak, ugyanis gond, gondok vannak, bizonyos pozitív fejleményeket azért látunk, ezeket meg kell erősítenünk, hiszen az Európai Unió prioritásairól van szó. Ez például a végleges egyetemes eltörlése a halálbüntetésnek. Reméljük, hogy a záró töve, szövegben és magában a végleges elfogadásra kerülő szövegben is szerepel majd az emberi jogok védelmezőjéként az az üzenet, hogy mi szeretnénk, ha világban mindenütt törlésre kerülne a halálbüntetés. Egy másik gondolatot is szeretnénk látni, szerepeltetni, konszenzusos módon a végleges jelentésben. Egy olyan következetességet akarunk, kettős következetességet, koherenciát az emberi jogok kiteljesítésében az Európai Uniós intézmények terén egyrészt, másrészt pedig szeretnénk, hogy további erkölcsi kohézió alakuljon ki mégpedig azon tagállamok hozzáállásában és az európai intézmények képviselői részéről is, egyfajta status quo alakult ki a szerepeket. Megosztottuk, vannak akik inkább a pragmatizmusra helyezik a hangsúlyt, a kereskedelmi megfontolásokra, a reálpolitikára, mások pedig valahol inkább az erkölcsöt és az emberi jogokat szeretnék kiteljesíteni a világban. Nos hát valahol a tanácsnak következetesebbnek kellene lennie morális, erkölcsi síkon. Harmadik gondolatom. Utalás történik konkrét helyzetekre adott országokban, erre utalt az előadó asszony is. Mi itt a gond? Mi ezzel a gond számunkra? Hát az, hogy számos egyedi esetet szerepeltet a jelentéstevő, viszont ezek között prioritást, elsőbségi sorrendet kell kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy a legsúlyosabb eseteket kellene elsőbségi szinten kezelni. Az olyan esetekre kellene rávilágítani, amelyeket nem ismernek az emberek, olyan területekre utalni, ahol gyengébbek az áldozatok, ahol nem tudják hallatni a hangjukat. nekik van legkevésbé lehetőségük arra, hogy hatást gyakoroljanak sorsuk kimenetelére. Mint ön is mondta, asszonyom, azt gondolom, hogy az egyensúly helyzetet meg fogjuk találni, így kiváló jelentés születik majd, amely előre viszi a dolgokat. Um, from the experience of the rapporteur of the previous annual report, and, uh, I'm sure we all welcome your nagy örömmel nyugtázzuk azt, hogy felhívja a figyelmet, hogy egyens, kiegyensúlyozottabbá kell tenni. Kukán úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos és gratulálandó jelentést hallottunk. Köszönjük a munkát ez egy jó alapot szolgál az eszmecseréhez, az, az emberi jogkönyv aspektusok megbeszéléséhez. Olyan sok parlamenter mutatott érdeklődést a témában, úgyhogy több mint 400 módosító született. Andrikén asszony ezt Boknak kérem, hogy fogja fel pozitív módon kell kezelni ezt a tényt. Valóban az EU Parlament nagyon e- erős jelentést tett le az asztalra, hogy a többi társszervezetnek a figyelmét felhívja az emberi jogok agendájára, hogy vagyis mainst a a figyelem középpontjába, mint egy standardizáljuk a, a <clears throat> emberi jogok kérdését minden egyéb programunkban. Az EU valóban élharcosa a demokratizációnak és az emberi jogoknak, azonban az eredmények nem mindig kézzelfoghatók. Éppen ezért eh, szükség van az erőfeszítések folytatására, sok ilyen politikánk van, amelyek azonban újabb kihívásoknak néznek szembe a erőviszonyok megváltozása miatt. Sok retorikát hallottunk, az emberi jogok tekintetében és a demokrácia tekintetében mintetében, amelyet az EU hallatott, azonban gyakran ez, ezeket nem sikerült gyakorlati lépésekre átváltani. Most egy új lehetőségünk van az EU gyakorlati szerepének hangsúlyozására, megerősítésére. Megfelelő figyelmet kell tehát ezeknek a kérdéseknek szentelni a külügyi szolgálat munkája területén és éppen ezért a, ennek a jelentésnek pontosan tükröznie kell az EU ez irányú erőfeszítéseit, vagyis ezeket a tevékenységeket a külügyi szolgálat munkájába be kell integrálni, be kell ágyazni, vagyis, hogy a külső lépéseink, mint a közös biztonság, védelmi politika és a kereskedelmi politika minden aspektusába tükröződjék az emberi jogok kérdése. Nagyon fontos a dokumentumokhoz való hozzáférés, például más európai intézmények ebben kapcsolatos dokumentációhoz hozzáférést kell biztosítani, így biztosítandó a hmm, nagyobb átláthatóságot, illetve a értékeléshez szükséges hozzáférést. A harmadik országokkal kapcsolatos viszonyra áttérve, hogy a dialógus és konzultációkra van szükség a harmadik országokkal, azonban ezek a konzultációk és párbeszédek hatásosabbnak kell lenniük, megfelelően ki kell értékelni a dialógusoknak a hatását, és ha szükséges, akkor változtatni kell a technikán. Azon kívül figyelemmel kell kísérnünk az EU-n kívüli országok esetleges emberi jogi túlkapásait, és meg kell találni a módját, hogy hogyan orvosoljuk ezeket, különös tekintettel az európai jelölt országokra nézve. És egy olyan stratégiát kell kialakítanunk, amely egész világon sikeresen mozdítja elő az emberi jogok helyzetét, és végül is gratulálok a mm, jelentéstevőnek a megközelítésért és a nagy méretű és mélyen szántó munkáját. Köszönöm szépen, Kokán úr. Azt elmondanák, hogy amit az árnyék jelentéstevőktől hallottam, most eh, kiváló véleményeket hallottunk. Amikor a 28 ataséval találkozom, ö, ö, ö, egy informális találkozónk lesz tehát csütörtök délelőtt, és itt a EU emberi jogi stratégiát fogjuk át tekinteni, és tehát amit itt hallok, ez zene a füleimnek, tehát ez egy nagyszerű alapot képez az üzenetünk számára. Jegle asszony és Dál asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a jelentés tevő asszonynak is köszönet. Kiváló jelentés született, kiváló módosító indítványok érkeztek, és ez egy igen komoly feladat elé állítja önök, önt. És véleményem szerint az kidolgozott kompromisszumos javaslatok majd tovább javítanak a jelentés minőségén. A módosítókkal kapcsolatosan számos nyelvi jellegű, ami szerintem a fordításból fakad, ugyanis a különböző nyelvi változatokban másképp fogalmazódhatnak meg ugyanazok a gondolatok. Több szempont elhangzott már a vitában, én elsősorban a vallás és a lelkismereti szabadságról szeretnék szólni illetve harmadik országokkal folytatandó párbeszédről. Ha a valaki nyomon követte a tegnapi vitát ebben a teremben, én több mint tíz éve dolgozom a közép-ázsiai delegációban, az a, a régió van elhelyezkedő országok javára, vagy amikor például a törökországi delegációban dolgoztam, gyakorlatilag az elmúlt évek során ugyanazokról a problémákról hallottunk, az a benyomásunk, mintha nem lendülnének elő a dolgok. A lényeg az, és ez rávilágít mindez arra, hogy nem szabad hátradőlnünk, nem szabad feladnunk az erőfeszítéseinket agrárpolitikai szempontból vizsgálva nagyon gyakran az a benyomásom, hogy nem igazán figyelünk oda, hogy mi történik, és az új külügyi szolgálat és azt szolgálja, hogy harmadik országokkal kereskedelmi vagy partnerségi megállapodásokat kell majd kötnünk. A mi albizottságunk nak pedig azt kell biztosítania, hogy ezen megállapodások tető alá hozhatók legyenek. Megfelelő megoldásokat kell mégpedig közösen találnunk, hogy az információkhoz időben jussunk hozzá, és befolyással lehessünk a folyamatokra. Teljesen egyértelmű a jelentésből, és például Közép-Ázsiával kötendő kereskedelmi megállapodások, vagy ha a Mercosur megállapodásokra gondolok, vannak olyan területei ennek, ahol mi is hatással lehetünk. Lehet, hogy itt olyan kérdésekről is szó van, amelyek nem feltétlenül tartoznak a megállapodások körébe, Tegnap például Kazaksztánnal kapcsolatosan elhangzott, hogy bizonyos törvényeket meghoztak, de ha ez nem is jelenti még a tökély, de minden esetre történnek jó lépések. Éppen ezért arra kell vigyáznunk, akik a delegációkban dolgozunk, hogy az érintett kormányokkal párbeszédeket folytassunk, és törekedjünk az előre lépésre. Tehát a kompromisszumokban ezt kéne egy kicsikét jobban kihegyezni, kiemelni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdésre tapintott rá Jégle asszony, amikor arról van szó, hogy jobban meg kell jelennünk nekünk is a nemzetközi megállapodások kapcsán. Mindannyian tisztában kell lennünk azzal, hogy házon belül és más intézmények vonatkozásában is hogyan tatnánk erőteljesebben a hangunkat. És erre vannak kísérleti projektek. A fél tizenegykor például a türkmenisztáni partnerségi megállapodás kapcsán is ez egy jó példa lesz arra, hogy az emberi jogi szempontokat hogyan tudjuk befűzni az ilyen megállapodásokba. Ugyanis ezek a megállapodások valóban lehetőséget teremtenek számunkra, hogy érvényesítsük az emberi jogokat, vagy ez csak egy pusztába kiáltott szó. Úgyhogy köszönöm szépen ezeket a bölcs tanácsokat, Gál asszony. Nagyon rövide leszek. Én Leimát szeretném támogatni. Kiváló a jelentésed. Számos módosító érkezett, mégpedig nagy számban, ami azt tükrözi, hogy milyen fontos témáról és milyen széles körű témáról van szó. Hangsúlyoznom kell, hogy a jelentést mindenhol a világon komoly figyelemmel olvassák, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő mondandó jelenjen meg benne. Tehát ez egy komoly felelősséget is ró számunkra. Úgy gondolom, hogy számos kompromisszumos módosítót ki lehet dolgozni, és ennek következtében egy valóban nagyon jó jelentés születhet. Köszönöm szépen, Berzsian asszony. Uh, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is szeretnék az előadónak köszönetet mondani, és elnézést kérek, hogy nem vehettem részt az előző ö, alkalommal az árnyék előadók értekezletén, de az asszisztenseim ö, beszámoltak arról, hogy mi hangzott el azon az e- ülésen. El szeretném mondani, hogy egyetlen emberjogi koncepció létezik csak, már pedig ez az univerzális, egyetemes koncepció. Mindenütt, mindenki számára érvényesítendő jogokról van szó, kötelezettségeket von ez magával az Európai Unió számára is. Talán provokáló vagyok, és egy kicsikét azt mondom, hogy az EU sokszor hallatja hangá, hangját ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de valahol valódi kötelezettségekkel is jár ez számunkra, mégpedig minden harmadik országgal ápolt kapcsolataink terén. Tudjuk ezt minnyáján, de azt is tudjuk, hogy az államok között vannak olyanok, amelyek figyelmesebben követik az emberi jogi eseményeket. Harmadik országban mások kevésbé. Nem a Szaharov díjra utalnék most, hanem az afrikai országokkal ápolt kapcsolatokra. Azt gondolom, hogy az afrikai országokkal kapcsolatban különösen fontos és jelentős kötelezettségeink vannak, hiszen még diktatórikus államokról is van szó, hol bevalljuk, hol kevésbé, hol kevésbé ezt a tényt, de az Európai Unióban csend övezi súlyos, komoly csend ezt a tényt és az emberi jogvédők helyzetét ezen egyeduralmi országokban, pedig az emberi jogvédők sokszor életük kockáztatása árán harcolnak e jog kiteljesítéseért. Hadd emeljem ki azt a tényt, hogy ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy továbbra is ezekkel az államokkal szemben ilyen csendben maradunk, mint Líbia, mint Tunézia egyszerűen ö, szimptomatikus, hogy mennyire nem hallatjuk a hangunkat. Pedig az emberi jogok kérdését egyetemesen kell kifejtenünk, ugyan olyan rigorózus módon, tudják, hogy én sokszor provokálok, nem csak a volt kommunista országok, nem csak a muzulmán, muszlim országokban kell az emberi jogokat védeni, hanem máshol is, ugyanolyan ideált követve. Egy másik aspektusra is hadd utaljak, az emberi jogok egyetemes kiteljesítése, a polgári jogokra is, nem csak a gazdasági kereskedelmi jogokra vonatkozik, az egyetemesség így teljesedhet csak ki, az egyik a másikkal. A, a, a volt szo, szocialista országokban sokszor a szociális jogokat emeljük ki, a szabadságjogokat pedig elfelejtjük, de más országokra is utalnék. Ezen értékek ugyanolyan fontosak, mint a politikai és, polgá- és polgári jogok, és ezre a módosítójamban is utalok. Egy utolsó gondolatot em- em- engedjenek meg a magának, a vallásnak, a lelkiismeretnek a szabadsága arról is szól, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Tehát azokra is figyeljünk, akiket különösen fenyegetnek azért, mert nem hisznek, mert ateisták. Igenis, a lelkiismeret szabadsága azt jelenti, hogy hihetünk, vagy nem hiszünk, vagy van vallási meggyőződésünk, vagy nincs. Mindezen aspektusok szerintem részét képezik egy egésznek, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból a jelentés jó irányba hat, bizonyos apró finomításokra még szorul, de számos olyan aspektust felemlítettünk, amelyel, amelyeknek hála közösen előre haladhatunk, konszenzus szellemében. Miért? Mert konszenzusos úton majd az üzenetünk valóban ö, elérheti a célját, és ez az alapvető fontosságú tény. Köszönöm. Köszönöm, Persia asszony. Nagyon fontos és érdekes pontot említett, ami szerintem rendkívül fontos abból a szempontból, hogy meg vagyunk győződve az emberi jogok általános jelentőségéről. Nagyon érdekes. Ami Afrikát illeti, azt hiszem, hogy szorosabban együtt kéne működnünk a fejlesztő fejlesztésügyi szakbizottsággal. Az említett észak-afrikai országokra is nagyobb figyelmet kellene szentelnünk. Most én a saját frakcióm árnyék jelentéstevőjeként szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, hogy a jelentéstevő hangsúlyozza a Nemzetközi Büntetőbíróság fontosságát talán szerintem ezt részletesebben egy kicsikét ki lehetne domborítani. Másodszorban, amikor említi, hogy a Goldstone jelentés, illetve Kolumbia ügyében eh, hogyan járjunk el, a mi albizottságunk lehetne szerintem a szilárd alapja a, annak, hogy a politikai lojalitásunkat egy kicsikét félretéve alakítsuk ki a parlament emberi jogi, úgymond politikáját, ami azonos kritériumokra épül minden régió és ország értékelése kapcsán. Nyilván a jelentéstevő megítélésétől függ, hogy a Goldstone jelentéssel kapcsolatosan hogy jár majd el. és hogyha most lehet, akkor én átadnám önnek a szót, hogy hogyan kívánja ezeket a visszajelzéseket majd figyelembe venni a jelentésben. Egyébként előtte még elnézést a bizottságnak adnék szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Hadd gratuláljak André Kiene asszonynak. Azhoz is gratulálok, hogy ilyen számos módosító érkezett, hogy ezzel kívánják kiegészíteni a jelentést az Európai Parlament képviselői, hiszen az Európai Parlament központi szerepet játszik abban, hogy az emberi jogokat védi a világban, és az Európai Unió emberi jogi politikáját a harmadik országokban is érvényesíti. Nem szeretnék most túl hosszasan szólni, csak ki szeretném emelni, hogy gratulálunk eh, ahhoz, hogy eh, komoly, széleskörű ö, ö, gondolatok szerepelnek André Kiene jelentésében, asszony jelentésében és a módosítókban is, szinte az Európai Unió emberi jogi külkapcsolatainak teljes spektrumát lefedi a jelentés, olyan részeket is, amely, ahol intenzívebben lépünk föl, így például a vallási és lelkiismereti szabadság kiteljesítése minden aspektusában, másrészt pedig a leszbikus transzszexuális és homoszexuális személyek jogainak érvényesítése. E két témában különösen intenzíven folytatjuk politikánkat. André Kiene asszony is különös figyelmet szentel a közös fellépésünknek a Genfi Emberi Jogi Tanácsban és az ENSZ más fórumain is. Azt gondolom, hogy ezen az úton tovább kell lépnünk, és egy jelentés is született erről. Üdvözöljük azt is, hogy ugye a Goldstone jelentésre utalt több alkalommal is, és végre az Európai Unió belső megosztottsága etéren az Emberjogi Bizottságban emberjogi tanácsban végre most már megszűnt, így az Európai Unió tagállamai végre az emberjogi tanácsban közös álláspontot ö, ö, alakíthatott ki, még ha csak tartózkodási álláspontról van is szó, de ez egy közös álláspont. Amikor a Goldstone ö, és a flotilla vitára a ö, tanácsban szeptemberben sor került. Hadd zárjam le azzal, hogy azon túlmenően, hogy reagálunk az éves jelentés minden aspektusára. Az Európai Parlament André Kiene asszony jelentésével valóban hatékonyan a, ö, ö, ö, arra is kitér, hogy az Európai Unió külkapcsolatai, külpolitikája mennyire hatásos. Ashton asszony is június 16-án a parlament grémiuma előtt elmondta, hogy konzultációt indít arról, hogy az Európai Unió emberjogi stratégiájának felülvizsgálata hogyan alakul majd, ahogy a Notala asszony is utalt már erre. Gratulálunk neki ahhoz, hogy minden egyes spektrumát lefedjük a kérdéskörnek a jelentésben, például a brűzsi informális találkozón, majd az elnök asszony is utalt oldalt holnap után. Erre utalás történik. Most pedig átadom a szót a jelentéstevőnek. Kedves kollégák, mindannyiunknak köszönetet mondok, hogy részt vettek ezen az ülésen, és kifejtették nézeteiket, hozzászólást tettek. Tudom nagyon jó, hogy a, ez a projektünk még nem tökéletes, és hitem szerint november 9 előtt, amikor a szavazás lesz, a külügyi, albizottság, külügyi bizottságban sikeresen kompromisszumra jutunk. A legérzékenyebb kérdések tekintetében, és így növeljük az értékét ennek a jelentésnek. Gál Kinga elmondta, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem egy felelősséget is ró ránk ez a jelentés, és én ezzel teljesen egyetértek valóban. Amit mi elmondunk ebben a jelentésben, a horizontális ügyekről, az demokráciáról, illetve az emberi jogokról. Ez egy üzenetet küld az Európai Uniónak és a világ egészének. És köszönettel tartozom a nem kormányzati szervezeteknek, az emberi jogi aktivistáknak, és mindenkinek, és minden szervezetnek, akik eh, kommunikációban léptek az Európai Parlamenttel, mert hiszen önök azok, akik segítenek nekünk a kompromisszumokat kimunkálni. Nagyon ö, kemény politikai álláspontokat képviselünk itt mi a parlamentben, és, az, a, és akik az emberi jogokkal foglalkoznak, ezek a profik segítenek bennünket a kompromisszum keresésben. Nagyon komolyan veszem az itt elhangzottakat, mert Egyben azt is elemezni kell, hogy helyes politikát képviselünk-e. Obios úrral egyetértek abban, hogy a halál büntetéssel törlés az egyik fő prioritásunk, és az éves jelentés nagy teret szentel neki. Ugyanígy az emberi jogi aktivisták, ra is kitérnék, hogy az EU politikájában a kohézió és a hatékonyság növelése nagyon fontos, mert ha ugye hogyha az ötleteink mindig csak a papíron maradnak, és nem uh, nem te, valósítjuk meg őket, akkor teljesen hiába van a munkám. De Jonkvisz asszonynak is köszönetet mondok, nagyon fontos dolgokat mondott. Nekem nincs kétségem a felől, hogy sikeresen megoldjuk a kompromisszumokat. Nem az ön által felvetett jelentéseket simán el tudom fogadni, ami a külügyi szolgálatot, illetve a főképviselők szerepét illeti. Nos, nagyon fontos az ő munkájuk a demokrácia megerősítésében és az emberi jogok képviselésében, és reméljük, hogy az éves jelentésben megfelelő helyet, te, helyet tudunk szentelni ennek is. Jegle asszony a partnerségi megállapodásokról, illetve emberi jogi klauzulákról tett említést, és hogy ezeket végre is kell hajtani. Valóban egyetértünk, hogy ez nagyon fontos. Ezeket a kérdéseket újra és újra szerepeltetni kell a jelentésünkben. Köszönöm Kukan úrnak a megjegyzéseit. Ennyit tudtam volna azt hiszem hozzátenni a mai napon, de eh, örömmel nézek elébe a további konstruktív együttműködésünknek. Köszönöm szépen. Nagyszerű vitat eh, folytattunk. Szépen kirajzolódott kirajzolódtak stratégiai prioritásaink, eh, hogy Verzsia asszony eh, említette, hogy reményeink szerint az egész világnetet közvetítünk. Most pedig egy bejelentésem van a témánkkal kapcsolatban. Voltak bizonyos agasztó eh, hírek a külügyi szolgálattól a, külön, a parlament által követelt ö, emberi jogi struktúrák tekintetében, amelyek nem teljesen nyilvánvalóak, és éppen ezért a főképviselőnek írtam egy levelet ö, arról, hogy mit is kíván ez az albizottság és a parlament egészen, mert én úgy értem, hogy most folynak a kinevezések, és nagyon nehéz a struktúrákat befolyásolni, ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, tehát holnap talán már késő is lesz. Éppen ezért ma eh, kérdezem azt, hogy önöknek milyen megjegyzéseik vagy aggájaik lennek. Ha nem, akkor ezt a levelet a kibővített ülésen előterjesztem. Obius úr esetleg akarna hozzászólni? Nem. Tehát akkor a korábbi döntéseink alapján lépek tovább. Elég jó időben állunk, tehát ha esetleg vannak még aktuális kérdések, vagy amit meg akarunk beszélni, néhány percünk van, még nem akarom elkezdeni a türkmenisztáni meghallgatást 10.30 előtt. Nem is láttam még az összes előadót, hogy megjelent volna. Mrs. asszony. Igen. Biztosan lesz még alkalmunk arra, hogy a kibővített elnökségülésen visszatérjünk erre a kérdésre, de lehet, hogy azt mondják, hogy megszállott vagyok. De ami az európai hálózat euromediterráni emberi jogi meghallgatást illeti, elhalasztottuk januárra, ha jól értettem. Biztos szeretnék lenni abban, hogy ez a meghallgatás nem túl későn kerül majd megszervezésre. Elnök asszony, kérem szépen figyeljen rám, amikor önhöz szólok. Hiszen önnek tettem fel a kérdést. Tehát döntés született arról, hogy a meghallgatás az, az emberi jogi euromediterrán hálózat meghallgatását januárra tették át. Biztos szeretnék abban lenni, hogy nem lesz túl késői ez a meghallgatás. Miért? Mert tudjuk, hogy a tárgyalások Tunéziával már milyen előre haladott állapotban vannak. Nagyon aggaszt a helyzet. De nem csak ez a tény, hanem az, az éjségsztrájkolók száma egyre többen vannak Tunéziában, akik éjségsztrájkot tartanak. Úgyhogy kérem ezzel kapcsolatban tájékoztasson. Igen, valóban Tunézia fontos az albizottság számára, és ma délelőtt kaptunk is válaszokat az Európai Bizottságtól a 61-es cikkre vonatkozóan, illetve illetve az IEDHR finanszírozás befogyasztásával kapcsolatban, tehát valóban nem fogjuk figyelmen kívül hagyni ezeket a problémákat, de valóban a, a munkarendünk rendkívül zsúfolt, tehát ezért kellett ezt a meghallgatást elnapolni, de nem felejtkeztünk erről, és valóban lesz egy delegációs látogatásunk is Tunéziába, amelynek kapcsán az ön aktív részvételére is számítunk. Akkor legyen egy kis szüneten, vagy pedig vannak bejelentések. Igen, elmondanám, hogy Verzsia asszony javaslatához kapcsolódva, a Szaharov díjjal kapcsolatos eljárás tekintve úgy gondolnám, hogy az egész ház plenárisan döntsön a dioda és mivel az elnökünk új ötleteket is kér, hogy hogyan lehetne reformálni ezt a folyamatot, azt hiszem, hogy Verzsen asszony valóban nagyszerű felvetést tett, és remélem, hogy az albizottság is hozzá tud majd járulni a, mm, az egész folyamat megváltoztatásához. Yes, Mr. Obios. Ya que estamos en... Obios úr. Nos, ha itt van időnk, akkor talán felhasználhatnánk azt Átgondolhatnánk azt, hogy módosítsunk a módszertanunkon. Miről van szó? Mindjárt megmagyarázom. sürgősen át kell gondolnunk a dolgokat, miért ne lehetne a napi rendünkre tűzni ezt? Egy évünk van arra, hogy átgondoljuk ezt az aspektust, meggyőzhetnénk tehát egymást arról, hogy konszenzusos alapon megoldást találjunk a kérdésre. Mi a jelenlegi módszer? Úgy tűnik, ez a módszer nagyon erősen ö, lehetőséget ad a ö, lobbizásra, valahol még a kisebbség hangját is rá kell erőltetnünk a többség véleményére sokszor. Eseteken gondolkodtunk el nem régiben is, nem a legjobb módszerrel élünk jelenleg, azt gondolom, hogyha valóban presztízs szinten kívánunk fellépni, amikor a Szaharov díjat átadjuk, akkor azt gondolom át kellene gondolnunk. Azt is, hogy hogyan járunk el. Vannak, akik azt feltételezik, hogy visszaélések történnek. De hát mi azért vagyunk itt, hogy harcoljunk az emberi jogokért. De hát ezt nem szabad, hogy eljárási listák miatt ö, e, szem előtt a célunkat olyan eljárási konkrét javaslatokkal kellene előállni, hogy ebből a nehéz helyzetből kiláboljunk. Igen, ezt a, majd megvitathatjuk, amennyiben ezt akarja, a kibővített elnökségi ülésen. Látom, hogy mások is bologatnak. Itt a méltóságról van szó, és ennek meg kell adni a módját. Úgy gondolom, hogy mindjárt elkezdjük a Türkmenisztán meg, türkmen meghallgatás, Már látom Bergasszonyt, Hale asszonyt, a raportőrt is látom. Igen, még valakire várunk. we are trying to, to um... Nikolaj asszony panaszkodott, hogy uh, most nincs román tolmácsolás, és ezt uh, nyugtázzuk. Okay, so, uh, we, we continue our meeting. Akkor folytassuk az ülésünket a nyolcas napirendi ponttal, és a következő a javaslatom, ami a román tolmácsolást illeti. Yeah. Uh, so, um, the proposal is that, um, we... Szóval a javaslat a következő Először meghallgatjuk a külső szakértőket, illetve az egyéb intézmények képviselőit, és időközben pedig igyekszünk megoldani a román tolmácsolást. Ugyanis örömmel üdvözöljük a külügyi bizottság jelentés tevőjét, Norika Nikolaj asszonyt, és ő szeretne románul felszólalni, úgyhogy ezt mindjárt megszervezzük. Tehát akkor én javasolnám, hogy a többi hozzászólóval kezdjük először. A mai meghallgatás abból ered, hogy a külügyi bizottság most tárgyalja a partnerségi és együttműködési megállapodást az EU és Türkmenisztán között. Az Európai Parlament szeretne erről ehhez megjegyzéseket fűzni, és Nikolaj asszony ennek az anyagnak a jelentéstevője. Mielőtt a külügyi szakbizottság erről szavaz, született az a döntés, hogy az albizottság tartson egy meghallgatást az emberi jogi helyzetről, a fejleményekről. Ezért tűztük napirendünkre ezt a megállapodást, és szerintem kiváló eredményként könyvelhetjük el, hogy konszenzusra jutottunk, hiszen ez már előrevetíti, hogy a jövőben a parlament hogyan kezelje az ilyen partnerségi megállapodásokat a jövőben. 98-ban került aláírásra a megállapodás, a ratifikálási folyamat azonban még mindig zajlik. Részben azonban egy kereskedelmi megállapodás keretében történtek lépések a megvalósítás területén. Áprilisban a parlament ezzel kapcsolatosan egy anyagot készített, ez szerepel a dokumentumban. 2009. júliusában született tehát ez a köztes kereskedelmi megállapodás. A, időközben a partnerség és együttműködési megállapodás közeledik a végső fázisához. Franciaország és az Egyesült Királyság egyelőre még nem ratifikálta, tehát ez a folyamat újra fog indulni, és a parlamentnek most rá kell bólintania a Lisszaboni szerződés értelmében tehát nem jóvá hagyja a parlament, hanem hozzájárulását adja. 2009. áprilisában a parlament bizonyos referenciapontokat tűzött ki a kereskedelmi megállapodás kapcsán. Felszólítottunk arra, hogy minden politikai foglyot bocsássanak szabadon, másodszorban a szabad utazás akadályait számolják fel, az független megfigyelők lehetővé tétele a civil szervezetek elősegítése, ötöt sorban a tá- civil társadalom fejlődésének lehetővé tétele, kormányellenőrzés nélkül, valamint a vála- vallási szabadság és a szabad választások ügye. Ezek voltak a követelményeink. A kereskedelmi megállapodást nem egyfajta biankóként szántuk, a parlament ugyanis folyamatosan felülvizsgálja, ellenőrzi az emberi jogi helyzetet Türkmenisztánban. És most tulajdonképpen tájékoztatni szeretnénk a, tagok, a képviselőket, mielőtt hozzájárulásunkat adjuk a partnerségi megalapodáshoz. Egy konkrét esetet szeretnék megemlíteni. Farid Tukpatulint évek óta ismerem, emberi jogi aktivista, akinek el kellett hagynia Türkmenisztánt, ugyanis komoly veszély fenyegette személyes biztonságát, és komoly információkat kaptunk a nemzetközi emberi jogi szervezetektől, hogy Tukman Tulin urat ismét komolyan fenyegetik, Úgyhogy ma egy levelet küldtem a nagykövetnek, illetve az EU intézményeknek, felszólítva, hogy Tukma Tulin úr, aki tudomásom szerint jelenleg Ausztriában él, tehát azt kérve, hogy ezt a fenyegetettségi állapotot szüntessék meg. Úgyhogy ez is rámutat arra, hogy el tudunk érni valamit emberi jogi aktivisták esetében. És akkor most átadnám a szót a különböző hozzászólóknak. Jacqueline Hale asszony, tegnap már meghallgattuk Kazaksztán ügyében. Ő az Open Society Institute vezető kutatója, kutató munkatársa, úgyhogy először neki adom meg a szót maximum 10 percben. És a tegnapi tapasztalatok alapján én még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sokkal élénkebb lehet a vitánk, hogyha nem lépik túl a hozzászólási idejüket, mert akkor megint eljutunk, egy olyan helyzetbe jutunk, hogy nem lesz időnk a kérdésekre és a válaszokra. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy szót kapok ma. Először is két megjegyzéssel kezdeném. Türkmenisztán egy autoriter, rosszul kormányzott ország, nem partnere az EU-nak. Másodszorban Türkmenisztánnal lehet, hogy az együttműködés sősbítja az emberi jogok kérdését, és ez az EU hitelét is aláássa hosszabb távon. Talacsicsov úrnak el kellett hagyni a tör Türkmenisztát, mert nem kapott munkavállalási engedélyt a saját hazájában. És a türkmén bevándorlási hatóságoktól elutasítást kapott, tehát végül is öngyilkos lett. A családját üldözik, az édesanyját, aki egy újságíró, szintén elbocsátották, És Türkmenisztán nagyon rossz teljesítményt mutat az emberi jogok területén a térség más országaihoz képest. nincs hiteles információ, nem jutnak a nemzetközi szervezetek hiteles információhoz, és mindenki, aki eltérő véleményt próbál hangoztatni, a hatóságok elhallgattatják. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha a megállapodás, a partnerségi megállapodás most tovább szorgalmazza az EU, ez mindenféleképpen egy helytelen lépésként értékelhető. Ugyanis az emberi jogok ügye egyáltalán nem indokolja egy olyan partnerrel megállapodást kötni, amely lábat tiporja az emberi jogokat. A partnerségi megállapodás ugyan elősegíthetné az emberi jogok ügyét, lendíthetne az emberi jogok ügyén, ezzel sokan érvelnek, de ennek nincsenek bizonyítékai. És éppen ezért először az emberi jogok helyzetén kell bizonyítható módon elérni javulást, mielőtt tovább lépne az EU a partnerségi megállapodás terén. Hogyha az emberi jogi záradéknak bármiféle jelentősítés tulajdonítunk, akkor és ha ez sérül, akkor a megállapodást fel kell függeszteni az EU részéről. Az EU-nak először is konkrét követelményeket kell megfogalmazni az emberi jogi helyzet kapcsán, mielőtt az együttműködést tovább viszik. Az Európai Parlament 2006-os referencia céljai, illetve 2008-as és 2009-es céljai szerintem mindenféleképpen vezérfonalul kell, hogy szolgáljanak a megállapodás számára, és egyelőre túl korai, hogy egy közbenső, vagy közös kereskedelmi megállapodást követően ilyen rövid időn belül lépjen az EU. Ez a kereskedelmi megállapodás is tartalmaz egy emberi jogi záradékot, hasonlót az együttműködési megállapodáshoz, ami megköveteli, hogy Türkmenisztán felelje meg, illetve tartsa tiszteletbe az emberi jogokkal kapcsolatos elveket. A bizottság és a tanács 2009-ben elkötelezettségének adott hangot annak, hogy az emberi jogok ügyét elő lendítse. És mielőtt egy teljes körű partnerségi megállapodás születne, a parlamentnek és a tanácsnak is teljes körűen értékelnie kell a korábban kitűzött referencia célok alapján az emberi jogi lépéseket. Ami pedig a gyakorlati kérdéseket illeti. A partnerségi megállapodás nem feltétlenül jelent egyértelmű eredményt az EU számára. Itt emlékeztetni kell, hogy 2006 óta is már történtek ilyen megalapodás nélkül intézményfejlesztési lépések az EU részéről 2010-ben az UNDP-val, illetve az ENSZ menekültügyi szervezettel közösen. Az energia területén ami külön Nősen fontos szempont az EU számára egy szándéknyilatkozat született hasonlóképpen Kazaksztánnal, illetve Azerbajdzsánnal történt hasonló szándéknyilatkozatokhoz. Nagyon fontos tehát ebben a pillanatban az emberi jogok ügyén lendíteni, annak érdekében, hogy a politikai párbeszédet folytatni lehessen. Ezt nem lehet az eddigieket előlépés, előrelépésként elkönyvelni. Harmadsorban Itt azt hangzott el, hogy a, megállapodás komolyabb lehetőségeket teremt majd arra, hogy az EU megjelenjen a térségben, illetve az országban. A régió más országai tapasztalata szerint konkrétan mondjuk Üzbegisztánra gondolok, ahol már évek óta van egy ilyen megállapodás, egyelőre az EU nem rendelkezik képviselettel az országban. Tehát Türkmenisztán kapcsán is megkérdőjelezhető ez a, az érv. Vagy Kazaksztánban, ahol van már fel, magasabb szintű illetve tadzsikisztánban eh, ahol ilyen megállapodás nélkül is már évek óta van EU képviselet. Az sem teljesen világos, hogy eh, egy zárt országban, mint például Türkmenisztánban hogyan tudja eh, kiterjeszteni a jelenlétét az EU, amikor egyet az sem világos, hogy ki lehetne az EU partnere, illetve milyen következményekkel járna az ilyen partnerek számára, ha a helyzet súlyosbodik, és a türkmének különböző feltételeket szabnak az EU jelenlété vagy képviseletéhez. Már ugyan vannak korlátozott körű nemzetközi programok, például az EU által támogatott programokat is megemlíthetem, ahol viszont a türkmén hatóságok előírják, hogy csak és kizárólag a hivatalos körökkel működhetnek együtt ezek a programok. Nincsen független sajtó, nem beszélhetünk független sajtóról, és sajnálatos az is, hogy a civil társadalom bevonása gyakorlatilag lehetetlen, ha a civil szervezeteket elfolytja a kormány, és ezek a szervezetek nem fejlődhetnek, nem nyilváníthatnak szabad véleményt. A résztvevők listáját a kormány ellenőrzi az olyan rendezvényeken, amiket az EU szervez. Tavaly márciusban egy francia építőipari cég például gépkocsikat rendelt ahhoz, hogy meg, egy megállapodás, kereselemi megállapodás, egy szerződés tető alá tudjon húzni. Tovább menve, a Médecins Sans Frontières jelentésére utalnék, tíz tíz évig dolgoztak az országban, és ennek során egyre inkább fel kellett adniuk az elveiket. Manipulált statisztikákat kaptak a fertőző és nem fertőző betegségekre vonatkozóan, és végül is arra kényszerültek, hogy elhagyják az országot. És ez egy komoly stratégiai kérdés lett fel a referencia célokkal kapcsolatosan a ottani képviseleti stratégia kapcsán meg kell néznünk, hogy mi elfogadható és mi nem elfogadható az EU számára az emberi jogok területén. Valahol meg kell húzni a határvonalat. A, egy kormányközi konferenciára került sor Nabukovban és az EU egyelőre nem dolgozott ki Türkmenisztánnal kapcsolatosan az emberi jogok területén egy képviseleti stratégiát. Tudnunk kell, hogy mit kíván tenni az EU az emberi jogi ügyek területén az elkövetkezendő években. Végezetül pedig az EU megközelítéséről szeretnék szólni. Az EU kormányoknak elő kell, illetve ki kell követelni a lényeges intézményi reformokat Türkmenisztában. Megfelelő emberi jogi stratégiával kell rendelkezni hosszú távra, az energiapiacsal kapcsolatosan, illetve egyéb kérdésekkel kapcsolatosan. Ezek nagyon érzékeny, kényes kérdések. És ha a törökmén hatóságokat is egyre aktívabban bevonjuk az emberi jogi kérdésekben, Mir Mulat Acsilov, Kamolcsev, Hadzsiev és hát Orib ügyében is. Much, Jacqueline Köszönöm, Jacqueline Hay. Most, hogy meghallgattuk az Open Society intézményt, akik keményen dolgoznak ezen a régióban, most uh, uh, megszületett a lehetőség, hogy románról és románra tolmácsolás történjék, akkor most föl kérném Nikolaj asszonyt, majd utána az Európai Bizottság képviselőjét, majd a Human Rights Watch-ot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érzékeny téma, inkább az anyanyelvemen szólnék. Kedves elnökasszony, kedves kollégáim! Mindenki számára világos, hogy, törő, hogy a türkmén ö, ö, kapcsolatok ápolása nem feltétlenül egyenlőre a legjobb ö, helyzetben van, de hát mind, sok minden tőlünk is függ, hiszen e, valahol a demokratikus országokhoz is hozzáférhet e, Türkmenisztán az, a kapcsolatok ápolásán keresztül. Valahol a történelem is magyarázza, hogy miért van abban a helyzetben az ország, amiben van. Kommunista, önkényuralmi rendszer volt ott a múltban, és Szinte egyedülálló diktatórikus rendszer uralkodott ott a, nem csak a kommunista időkben, hanem már előtte is autokrata módon uralkodtak ott, az emberi jogokat le, sárba tiporják, de most már reformok útjára lépett az ország. Az állam megérti, hogy bizonyos demokratikus normákat nemzetközi szinten e, el kell, hogy fogadjon, nem kell Észak-Koreához vagy Burmához hasonlítani e, az országot. Én egy jó éve e, vizsgálom az országot, oda is utaztam, és közvetlenül ráláthattam a helyszíni látogatásomkor is, hogy mi történik ott, úgyhogy most már nem mondhatjuk azt, hogy az ország olyan lenne, mint Észak-Korea, ami a kormányzást illeti, demokratikus átalakulások folynak, sajnos számos félreértés történik, még a Niazjov időszakkal kapcsolatban, de a jelenlegi kormány demokratikus módon próbálja a népet, a népességet kezelni, megfelelő életmódot biztosít számokra, Úgyhogy most már ez egy ö, átfogó ö, megközelítést ad magáról a kontextusról, amely összetett. Türkmenisztán nemzetközi megállapodásokat is aláírt, kíváncsi, ha valaki kíváncsi mindenre, akkor elolvashatja az alkotmányát is az országnak, és az európai ö, demokratikus szellemiséget is tükrözi már az új alkotmány. Ha kíváncsiak eléggé arra, ahhoz, hogy ezt megismerjék, akkor el is olvashatják az alkotmányt a demokratikus elvek tiszteletben tartása. Persze tudjuk, hogy papíron és a gyakorlatban eltérő. Nem akarok én képmutató lenni, hiszen magam is európai országból jövök, és nagyon jól tudják, hogy a saját országainkban is a demokratikus elveket nem mindig virágoztatjuk úgy, ahogy kellene. Ami személyesen engem illet, azt gondolom, hogy az emberi jogok megsértése főleg a jogállamiság tiszteletben tartásának hiányával egyenlő, legalábbis az európai hagyományok ápolásáról van szó, tehát valahol a, a helyváltoztatás szabadsága például, a, a fellebbezés joga, a megfelelő méltányos bírósági eljáráshoz való jog az még nem igazán valósul meg, de már azért vannak olyan védelmi lehetőségek az országban, amelyeken keresztül egyre méltányosabban lehet lefolytatni egy-egy bírósági tárgyalást. Itt nem csak a hatóságok viselkedéséről van szó, hanem az állampolgárok viselkedéséről is. Miért? Mert hosszú időszakon keresztül olyan diktatórikus módon zajlott az élet, akár kommunista, akár posztkommunista rendszerről beszéljünk, amelynek még bizonyos elemei tovább élnek. Um, a médiában is. Igen, komolyan ellenőrzés alatt van mindaz, ami elhangzik, amit látnak. Ezért kell segítenünk Türkmenisztánt abban, hogy a média szabadsága megvalósulhasson. A hatóság a magán életet is kézben tartja, ez pedig szintén sérti az emberi jogok kiteljesedését az országban az állampolgárok a lakóhelyüket nem választhatják meg szabadon, a gazdasági szabadságjogokat sem teljesíthetik -e a személyiség kultusza még mindig létezik, az előző rezsim hagyatéka mindez, de jó hírrel is szolgálhatok. Ez pedig a következő. Most először a türkmén kormány történetében a türkmén elnök igen eltérő ö, múltal rendelkezik, mint az elődei. Ő orvos képzettsége szerint, nem Niazov féle apparátsik, kommunista apparátsik ő már, hanem orvos. Azt kell, hogy mondjuk, hogy végre Türkmenisztán meg akar sötét múltjától szabadulni most először. Persze ez nehézségekbe ütközik, de miért? Mert a Niazov rendszer szinte paranoia módon ö, ö, működött. Igen kemény időszak volt ez mindenki számára a múltban. Az eljárási és ö, ö, BTK most már demokratikus elveket ö, ö, követ persze vannak még olyan törkmén vezetők és állami tisztviselők, akik nem viselkednek korrekten. Ami a Human Rights Watch és az Open Society intézmény képviselőit illeti, bizonyára részletesebb információkkal tudnak szolgálni az emberi jogok sértéséről az országban, mint én. De a reformok már beindultak, az átalakulás tehát valóság. Az ENSZ is hatékonyan lép föl ott annak érdekében, hogy új megközelítésben kezeljék az emberi jogokat. Az Aksabát intézmény is létrejött. Ennek az új erőfeszítésnek a az egyik eleméről van szó. Én egy jelentést készítettem, és ezzel kapcsolatban is néhány megjegyzést engedjenek meg. Egy ilyen jelentés mi újat hozhat annak érdekében, hogy az Európai Parlament álláspontját pontosítsa Türkmenisztánnal kapcsolatban. Tisztelt kollégáim, én úgy vélem, hogy a, a Lisszaboni szerződés ratifikálása után számos újdonsággal szolgálhatunk abban, hogy hogy járunk el. Azt kértem, hogy minden két évben a megállapodás felülvizsgálatra kerüljön, hogy a folyamatban aktívan vegyünk részt, tehát a felülvizsgálaton keresztül valós hatással bírjunk arra, hogy a megállapodással visszaéle a türkmén partner én a megállapodást csak én a jelentésemben csak néhány oldalban ö, foglalom össze azt, amire gondolok, de arra utalok mindenképpen, hogy fontos a haladást mérni, nyomon követni, és az európai stratégiát is ö, ö, folyamatosan figyelemmel kell követnünk, és remélem, hogy az Európai Parlament támogat ebben engem. Bizonyos megállapodások megkötésére már sor került. A kérdés, vajon, hogy az Európai Unió-e felelős azért, hogy a tű, Türkmenisztán eddig nem tartotta be a jogi instrumentumokban szereplő kötelezettségeit, hát személyesen úgy gondolom, hogy őszintén kell látnunk a dolguk, dolgot, és ki kell mondanunk, hogy a felelősség megosztott egy reakciós, gyors, reagál, gyors reagálású mechanizmust is létre kellene hozni, erről is szólok a jelentésemben, amennyiben a megállapodás bizonyos intézkedéseit, kritériumait, kitételeit nem tartják tiszteletben. Aztán az európai állampolgárok védelmére is kitérek Türkmenisztánban. Ez egy olyan rendelkezés, amely újdonságot képvisel. Azt gondolom, hogy saját állampolgárainkat is védenünk kell, amennyiben érzékeny régiókban dolgoznak, amely különböző veszélyek forrásai is lehetnek. Úgy gondolom személy szerint, hogy bármilyen erőfeszítésekről legyen is szó, ezen erőfeszítések mindenképpen emberi jogi szempontból kell, hogy megvalósuljanak. Nem csak azért kell Türkmenisztánnal kapcsolatokat ápolnunk, mert erőforrásokban gazdag országról van szó. Igenis, jobb világról álmodnak, méltóságteljesebb emberi életről az ottaniak. Nem kell azért hipokrita módon fellépnünk, ami a gazdasági aspektusokat illeti, átláthatónak kell lennünk, ez egy fontos kritérium. Szeretném, ha jobban kidomborítanánk azt, hogy az egyes tagállamok milyen szerződéseket kötnek komoly szerződéseket kötnek Türkmenisztánnal. Van egy olyan kezdeményezés is, amely prioritást kell, hogy élvezzen, és erre utalok külön jelentésemben. Egy ilyen megállapodás nélkül persze karbatett kézzel nézhetnénk távolról, és fel is sóhajthatnánk néha, hogy enyhe ennyi mi történik Türkmenisztánban. Békések maradhatnánk mindezzel kapcsolatban, de igen, visszafogott hatásúak lennének az ilyen reakciók, úgyhogy a megközelítésünket az ilyen megállapodással kapcsolatban meg kell újítanunk. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak Persze az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, ehhez, ehhez kétség nem férhet. És be is kell tartania ezen harmadik országokban az emberi jogokat, de valahol bűnösnek is érzem magam európai képviselőként. Miért? Mert eddig nem voltam képes többet tenni egy olyan ügy kiteljesítéséért, mint az emberi jogok kérdése. Biztonsági mechanizmusokon keresztül kell megvalósítanunk mindezt. Igenis, egy ilyen megállapodás, ilyen biztonsági aspektus. Ha nem bátorítjuk az ilyen államokat, akkor hogyan léphetünk elé a e kérdésben? Elnök asszony, igen, megfelelő időt kell biztosítanunk az eszmecserére. Uh, Természetesen a parlament figyelemmel kísérhette volna a referencia értékeket 2008-ban és 2009-ben, nem sok történt ezen a vonalon. Most pedig azt javaslom, hogy az Európai Bizottságot hallgatjuk meg, majd utána a Human Rights Watch-ot, és örömmel jelentem be, hogy az ENSZ fő biztosságáról, Mrs. Arlinson asszony is itt van, és hiszen hallottuk, hogy Nikolaj asszony is nagyon preferálja az ENSZ brüsszeli irodájával való kapcsolatápolást, és üdvözlöm Gunnar Migand urat is, aki az Európai Dél-Kaukázus Európai Uniós Bizottságnak a vezetője, tehát Vigand úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt lehetőséget kapunk, hogy a EU-Türkmenisztáni megállapodás ratifikációját körbejárjuk, és köszönjük Nikolaj asszonynak a nagy munkával járó dokumentum tervezetét, és röviden arra emlékeztetek, hogy hogy nem, nem a, egy megállapodás aláírásáról van szó, hanem véglegesítése kerül egy hosszú ratifikációs eljárás, hiszen 98 márciusában, 12 évvel ezelőtt már ratifikációra ö, szó, ö, sorra került. 2007-ben a tanács úgy döntött, hogy Közép-Ázsiával intenzifikálni kell a kapcsolatunkat, méghozzá a PCA megállapodások segítségével, és így delegációkat küldtünk ezekbe az érintett országokba, hogy megteremtsük minden országban a megfelelő jogi alapot a PCA együttműködésre. Sajnálatos módon még mindig azzal küzdködünk, hogy ezek az alapelvek megvalósítása kerülnek, az Európai Parlament ratifikált Tajikisztánról, illetve a többi ratifikációk megtörténtek. Biskek Dusánbei delegációinkat megerősítettük, és Taskentban is hamarosan nyitunk irodát, és, és a Európai Parlament pénzügyi segítségével képesek leszünk Askabad delegációs irodánkat is megnyitni, tehát megvannak a politikai célokhoz szükséges megvalósításhoz való eszközeink, tehát már csak Türkmenisztánnal várat magára ez a lépés. Sajnos limitáltak a kapcsolataink ezzel az országgal, elsősorban az EU Szovjetuniós megállapodásra alapozhatunk 1989-es első generációs kooperációs szerződésről van szó. Ez azzal jár, hogy évente egy együttesülést tartanak a bizottságok, azután 2010. augusztusában ö, lépett életbe a közbenső kereskedelmi egyezmény, amely az első lépés a relációink modernizációja irányában. Itt gyakorlatilag a, a PCA kereskedelmi vonatkozásának a külön aláírását jelenti. Ideje, hogy egy új keretet kapjanak a viszonylataink Türkmenisztánnal, a többi országhoz hasonló módon. A PCA életbe lépése, amely ugye egy igen széleskörű egyezmény, ez eh, az EU számára plusz lehetőségeket biztosítana, nem csak a mi érdekeink irányában, hanem az értékeink eh, áttételében is, és ahogy Nikola asszony elmondta, múltban Türkmenisztán egy zárt ország volt, és csak most lába ki ebből az önkéntes számüzetésből, amelyet a diktatúra jelentett, de a diktatúrának még megvannak a nyomai, illetve a szovjet autokratikus vezetési stílusnak, amelyet Nyazin, elnök gyakorol. Azonban azóta a világ többi részével érezhetően tágulnak a kapcsolatot, és az Európai Unióval is mélyülnek a kapcsolatok, a reformok, különösképpen a egészségügy és a közigészség, közigazgatás, illetve az egészségügy és oktatás területén felelhető reformok nyomán. Ezért kötelességünk támogatni ezt az országot, hogy jobb helyzetbe hozzuk, hogy pozitív fejlemények születhessenek a legkritikusabb területén, a demokratizáció, illetve az emberi jog területén. Az emberi jogok természetes természetesen továbbra is a legaggasztóbb pontja a mi relációinknak Türkmenisztánnal. Nem szabad magunkat azzal bolondítani. Itt egy autoriter eh, rezsimről van szó, a média eh, kemény kézzel eh, van irányítva központilag, és a civil mozgalmak is a mm, peremvidékre vannak szorítva. Az új elnök azonban ö, megpróbál nemzetközi elismertséget szerezni, illetve ö, nemzetközi segítséget. Tehát ö, megpróbál neutrális politikát gyakorolni, és a konfliktus kezelés, a határ biztosítás, az energia útvonalak biztosítása, ezek mind nagyon fontos programpontok. Ne felejtsük el, hogy hogy hatalmas közös határ van Afganisztánnal. Tehát egy átfogó partnerségi megállapodás tenni lehetővé a növekvő vagy szélesedő kapcsolatokban rejlő lehetőség teljes kihasználását. Nagyon fontos az, hogy rendszeres politikai párbeszéd folyjon, és ennek egy megfelelő gépezetet is teremtsünk, vagyis éves együttműködési tanácsülésekre kerüljön sor, szakbizottsági ülésekre kerüljön sor a különböző érdeklődési területeinknek megfelelően. A bizottság is osztja az elhangzott emberi jogi aggályokat Türkmenisztállal kapcsolatban. Nem szabad egymásra sarat dobálni, hogyha máshogy látjuk a dolgot, mert mindenképpen probléma van, és a nemzetközi sztenderdeket még, még messze nem éri el ez az ország emberi jog területén, de úgy hisszük, és nem vagyunk ebben egyedül, mert a tanács is támogat bennünket ebben, hogy még mélyebben el kell köteleződnünk az ország iránt a lehető leggyorsabban, hiszen inkább a jobb együttműködés, és nem a kevesebb együttműködés az, és elköteleződés az, ami segít ezen az országon. Az úgynevezett benchmark pontok, referencia pontok eh, figyelembevétel is nagyon fontos volt. Mielőtt ugye életbe eh, eh, lépett ez a megállapodás ez év augusztusában. Vannak pozitív fejlemények persze, a nehézségek közepette is. Először is van egy demokrácia intézmény, megfelelően finanszírozva, amelynek az a feladata, hogy elősegítse Türkmenisztán e, nemzetközi emberjogi vállalásainak teljesítését, és másodszorban az ombudsman funkcióját is ellátja. Másodszorban egy állam állami biztos nevezte ki a rendvédelmi szervekkel szembeni panaszos eljárások szempontjából, a, és májusban új új büntető törvénykönyv rendelkezik a maximális börtönbüntetésekről, és bizonyos bűncselekmények esetében pénzbüntetés is kiszabható, nem pedig börtönbüntetés. Ez a három legfontosabb előrelépés, amire felszerettem volna hívni a figyelmet, és természetesen ö, ö, részletekbe menő tárgyalásokat folytatunk az hatóságokkal és egyéb szervekkel, a benchmarkokkal kapcsolatban, különösképpen a mm, utazási korlátozásokkal kapcsolatban, amelyeket egyébként e, megkönnyített a belső kontrollokat megszüntették az ország területén belül, de még mindig a külföldi utazások még mindig súlyos akadályokba ütköznek. Ezt a kérdést felvetettük az örmény hat hatóságokkal, beszélünk velük az úgynevezett fekete listáról, akiknek tilos elhagyni az országot, és ezek is nagy agáratnak okot. A másik pedig a börtönnek hozzáférése a vöröskeres számára, ezt is többször felvettettük különféle fórumokon. Ez ez is az egyik fontos ö, problematikus pontunk. Több közép-ázsiai országban egyébként ö, még zárva tart az ország a nemzetközi megfigyelők előtt, tehát a független monitorozás nem ö, lehetséges, de az I would like to finalize, Mrs. Chair, by pointing... Szeretném azzal zárni, elnök asszony, hogy az emberi jogi promóciós munka, az egy nagyon fontos program, amely a türkmén nemzeti kapacitás növelné az emberi jogi jogok védelme területén. Ez több mint két millió eurós támogatást jelent. Ezt az UNDP-vel és a UNHCR-ral együtt működtetünk. It is the first time ever that there is a serious engagement of the Turkmenistan side on this. We have also a few... kisebb projektekről is beszámolhatok a médiával, BBC-vel kapcsolatosan, és a kormányzati kapacitásokat is segíti megnövelni. Egy EU delegáció Askabadban majd hozzájárulhat a projektekhez. Nincsenek illúzióink végezetül, Nincs, eh, nem ideális a helyzet, sőt messze van attól, de, de nincs olyan eh, lehetőségünk, hogy ne tegyünk semmit. Köszönöm szépen eh, ezt az információt különösképpen a konkrétumokkal kapcsolatosan, vagyis hogy milyen pozitív fejleményeket ö, ö, vettek észre. Most pedig Andrea Bergi a szó a Human Rights Watch részéről, Mrs. Bergi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Mint ahogy Vigand úr épp most elmondta, az Európai Unió fokozni kívánja kapcsolatait Türkmenisztánnal. Az Európai Parlamentnek kulcs szerepe van annak biztosításában, hogy az EU maximálisan kihasználja a lehetőségeit és katalizátor szerepet játszon Türkmenisztánban. ismét hangsúlyt kell adni azoknak az agályoknak, amelyeket már korábban kifejezett, és a bizottságnak és a tanácsnak is szorgalmaznia kell a konkrét előrelépést az emberi jogok területén. A kereskedelmi megállapodás, amely tavaly áprilisban került tető alá, és most idézek, a parlament ezt egy lehetséges eszközül, eszköznek tartja a türkmenisztáni reformok útján. Most egy teljes körű partnerségi és együttműködési megállapodásról beszélve nagyon fontos, hogy őszintén és részletekbe menően felmérjük, hogy ennek a megállapodásnak milyen hatása volt az emberi jogi helyzet ügyére, Türkmenisztánban milyen konkrét mérhető javulások történtek. Néhány referencia célra szeretnék most rátérni, illetve hogy ezeken a területeken milyen előrelépések történtek, vagy nem történtek. Mint ahogy elnök asszony is említette, az összes politikai fogoly szabad, feltétel nélküli szabadon bocsátása volt az egyik ilyen követelmény. Még mindig vannak politikailag motivált vádak miatt fogva tartottak, és nem juthatunk megbízható adatokhoz az így fogvatartottak számára vonatkozóan, avagy az ellenük felhozott vádakra vonatkozóan. Az elmúlt években egyre nehezebb volt nyomon követni azt, hogy mennyiben szolgál politikai célokat az igazságszolgáltatás, ugyanis a sajtó hallgatott a közép, illetve felső szintű vezetők elbocsátásáról. Számos esetben a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel együtt működők, vagy másként gondolkodókat is ilyen vádakkal vetek őrizetbe. Néhány politikai foglyot ugyan 2009-ben eh, szabadon bocsátottak, de igazából nem lehet eh, tiszta képet kapni a helyzetről, arról, hogy hogyan lehet biztosítani az összes politikai fogoly szabadon bocsátását, ugyanis a hatóságok el sem ismerik, eh, hogy egyáltalán vannak ilyen politikai foglyok. Így például a hatóságok nem fogadtak el egyetlen egy ajánlás sem, amit az időszakos vizsgálat során az ENSZ emberi jogi tanácsa megállapított, illetve javasolt 2009-ben. A második ilyen cél, referencia cél az utazási akadályok megszüntetése. A türkmén hatóságok még mindig önkényesen beavatkoznak az emberek szabad mozgásába, és még mindig vannak utazási tilalmak, különösen emberi jogi aktivisták vagy máskél gondolkodók esetében. Orászova asszony esetében, aki egy emberi jogi aktivistának a testvére, már évek óta megtiltják a az utazást, és a férje házi őrizetben is volt, és meg, meghalt, mert egész egyszerűen nem tudott külföldre utazni orvosi kezelés céljából. Diákok esetében is alkalmaznak utazási tilalmat, konkrétan például, hogy Kirgizisztánban látogassanak egyetemeket, Kirgizisztánban van az Egyesült Államok által fenntartott egyetem, tehát ott nem folytathatnak tanulmányokat a türkmén diákok. A harmadik cél a független megfigyelők beengedése, különösen az ICRC megfigyelőinek beengedése. Nemzetközi szervezetek, akár kormányzati, akár nem kormányzati, nem juthatnak be a büntetés végrehajtó intézményekbe. Kilenc különleges ENSZ eljárás indult az ICRC részéről a vallásszabadsággal foglalkozó ENSZ külön megbízott elsőként látogatott el az országba, és ez reményeket szült arra, hogy itt most megnyílhat a lehetőség a független nemzetközi megfigyelők előtt, de ezt aztán további látogatások nem követték, és Türkmenisztán továbbra is zárt maradt az emberi jogi vizsgálatok előtt. már az orvosok határok nélkül ügyéről hallottunk. 2009. decemberében kénytelenek voltak bezárni a türkmenisztáni irodájukat. A másik referencia érték vagy cél a polgári jogok érvényesítése, a szólásszabadság, egyesülési szabadság változatlanul korlátozott, a független civil újságírók és aktivisták nem működhetnek az országban, a számüzetésben, számüzetésben élőket változatlanul fenyegetettség éri. Türkmén hivatalnokok például idén megkísérelték eltiltani, vagy megakadályozni számüzetésben élő aktivisták esetében, hogy a Varsói Ebesz konferenciára ellátogathassanak így például Tubatulin esetében is. A biztonsági szolgálatok folyamatosan figyelmeztetik az aktivistákat, hogy ne lépjenek kapcsolatba az EU vagy az ENSZ képviselőivel, akik Türkmenisztánba látogatnak. Független civil szervezetet nem lehetett bejegyeztetni az országban, és az egyesülési jogról szóló jogszabály egészen irreális követelményeket, feltételeket ír elő például egy független civil szervezetnek 50-től 500-ig terjedő taggal kell rendelkezni ahhoz, hogy bejegyeztethesse magát. Minden nyomtatott és elektronikus sajtót a kormány ellenőriz, külföldi újságírók nem juthatnak be az országba, számos honlapot betiltottak, az internet kávéházakban igazoltatják a látogatókat, a kormányzat ellenőrzi az összes elektronikus kommunikációt, gyakorlatilag nem lehet hozzájutni külföldi sajtótermékekhez, a vámosok ezeket elkobozzák a határon, és most azzal zárnám, hogy néhány szót szólok a különböző szintű reformok helyzetéről a közigazgatásban. 2010-ben egy sor új törvényt fogadtak el, például a BTK és a közgazdatási törvény módosítását, illetve a, az ügyvédi praxis szabályozó jogszabályt, Türkmenisztán továbbra is egy párt rendszeren alapul. Az elnök tavaszi nyilatkozata szerint az ország már készen áll a több párt rendszerre, de, ami üdvözlendő, de egyelőre előrelépés ezen a területen nem történt. A 2008-ban elfogadott alkotmány alapján az elnök parlamenti felügyelet vagy ellenőrzés nélkül bocsáthat el, vagy nevezhet ki bírákat. Az elnöki mandátum nem korlátozott, tehát határozatlan idejű, nincsen ombudsmani intézmény. Az Európai Parlament 2008 2009-ben zöld utat adott az ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak. Ugyanakkor a, a Európai Parlamentnek kell a további lépéseket jóváhagyni, ami nem más, mint a partnerség és együttműködési megállapodás lenne, de ehhez előrelépéseket kell tennie Türkmenisztának is. Köszönöm szépen Andrea Bergnek a Human Rights Watch nevében, most pedig az ENSZ emberi jogi főbiztosságának képviselőjének adom meg a szót. Would it be easier for you to change places for a... Talán üljön odébb. Thank you. Um, um, first of all, I... Először is nagyon sok érvényes megjegyzést hallottunk az előttem szólóktól, tehát ezekkel kapcsolatban nem fog részletekbe menni. Inkább arról informálnám önömek, hogy az ENSZ mit is tett Türkmenisztán vonatkozásában az elmúlt években, mióta a néhány évvel ezelőtt ugye az ország megnyitotta magát. 2007-ben a korábbi Miss, Miss Arbor volt az első ö, magas szintű ENSZ képviselő, aki a régiót meg látogatta, és felhívta a figyelmet, hogy a civil ö, élet, illetve a polgári jogok ö, területén mikre van szükség. Tehát hogy egy teljesen ö, szabad intézményrendszert kell létrehozni, elsősorban a bíróságra gondoltunk. Ezek a prioritások azóta is érvényesek. Az ENSZ főtitkára áprilisban látogatott Türkmenisztánban, és ott találkozott a a demokrácia intézményet vezetőjével és magával az elnökkel is. Na most néhány szót a türkmenisztáni irodánk munkáról. 2008. júniusában Kirgizisztán egy regionális uh, iroda megnyitására szerződött az ensz és Türkmenisztán is ide tartozik ehhez az irodához, amelynek az a célja, hogy a civil kezdeményezéseket, munkáját segítse, ENSZ mm, delegációkat juttasson el a területre, és a bizottsággal együttműködve egy UNDP és UNHCR projekt indult be, hogy a türkmenisztáni civil szervezetek kapacitását bővíthessék, vagy és hogy ők jobban bekapcsolódhassanak a az ENSZ emberi jogi projektjeibe, képzést nyújtunk, a, mm, ismertetjük az államigazgatás különböző szintjein a, az ENSZ emberi jogi sztenderdjeit, információ cserét folytatunk, figyelemfelkeltő kampányokat rendezünk, és az öt provinciában ilyen központokat nyitottunk meg, nyitunk meg, nemrég indult be ez a folyamat. Az a reményünk, hogy a a szerződés a ajánlásainak megvalósítása valódi kézzelfogható változásokat generál majd a mindennapi életben Türkmenisztánban. Hiszen 2008-ban történt meg Türkmenisztánban a felülvizsgálat, vagyis azt vizsgáltuk, hogy hogyan áll a különféle szabadságjogok helyzete, a bíróság függetlensége, illetve a kínzásoknak a beszüntetése. Azonban az ország igen sok ajánlásnak nemet mondott, például a, a politikai foglyok szabadon bocsátásával kapcsolatos ajánlásainkat, azután a politikai perek újra tárgyalhatóság vagy fellebezhetőségével kapcsolatban, illetve az utazási korlátozásokkal kapcsolatban. Viszont egy pozitív dolog az, hogy egy Asma Jahangirt fogadták 2008-ban, amely látogatásnak a vallásszabadság tisztázása volt a, a célja. Azonban a bírói függetlensége kapcsolatos raportőr, a kínzatási raportőr, azután a kivégzésekkel kapcsolatos, illetve bebörtönzésekkel kapcsolatos különleges raportőrök még nem kaptak meghívást. Azonban jövőre várható az egyik ilyen jelentéstevőnek a tényleges utazása, és végső, végezetül ami a Türkmenisztán által aláírt nemzetközi szerződések, egyezmények, ami ezt illeti például a fogyatékossággal élők nemzetközi egyezményét aláírta, azonban nagyon fontos nemzetközi okmányokat még nem ratifikálta az ország, például a kínzatás ellenét, amely lehetővé tenni, viszont a börtönök és BV intézmények monitorozását. Ami a legfontosabb szerintünk az, hogy továbbra is mélyítsük el a elkötelezettségünket és a együttműködésünket ezzel az országgal, mert csak így tudjuk a maximálisan pozitív hatásokat kikényszeríteni. Köszönöm szépen, Árnixon asszony, most pedig egy vitát nyitunk, legalább ketten fognak hozzászólni, Szivjecs úr és Dzsib úr. Kértek, Szivjecs úr, öné a szó. Słuchałem z wielką uwagą e, tego, co zostało powiedziane. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadókat, és ez egy nagy lehetőséget teremt számunkra ahhoz, hogy egy szélesebb perspektívából mélyebben betekintsünk Türkmenisztánba, mint korábban erre képesek voltunk. És az első megbeszélés az AFED bizottságban, erre utalok, amikor is elkezdtük a munkánkat a jelentéssel kapcsolatban, és el kell ismernem, hogy az abban, tehát az, a parlament ö, informáltsága Türkmenisztránról nagyon is idejét múlt és elégtelen volt. Nagyon örülök annak, amit hallottunk ma, a meghallgatás során, hiszen az emberi jogi aktivisták, illetve az emberi jogi szervezetek kötelesek nagyon explicit módon kifejezni a problé- és tudatni a problémákat. E, pontosan erről hallottunk a jelentésben ma. Nincs egyetlen olyan eset, amitől eltekinthetnénk, amikor egy emberi lény jogait tiporják lábbal. Szeretném azt, hogy elkerüljük azt, hogy azt gondoljuk, hogy vannak jó fiúk, meg rossz fiúk, hogy vannak, akik védik az emberi jogokat, és vannak a, a gonosztevők, akik csak lábbal tiporják és nem ratifikálják az adott sztenderdeket tartalmazó okmányokat. Szeretnék szeretném elmondani, hogy mi egy oldalon állunk önökkel, vagyis nincs nézetkülönbség, egy adott személy, fogvatartott személy sorsával kapcsolatban, hiszen minden embernek meg kell legyen a joga, hogy elhagyja az országot. Ha valaki azért ül börtönben, mert nem akar katonai szolgálatot teljesíteni, az egy fontos dolog, és hangsúlyozom, hogy egy oldalon állunk. És az az impresszióm, hogy a bizottság is egy oldalon áll velünk. Amit a bizottság kér, az az, hogy védjük az alapvető emberi jogokat is. Tehát ez egy, ez egy áldilemma, amiről itt szó van, hogy akarjuk-e védelmezni az emberi jogokat, vagy nem. A dilemma valójában az, hogy hogyan építsük a kapcsolatokat az EU és Türkmenisztán között úgy, hogy jobb védelemben részesüljenek az emberi jogok, és az adott országgal e, minél szélesebb körű kapcsolatokat építsünk. Tehát nem az a kérdés, hogy egyáltalán kapcsolódjunk el, hanem hogy hogyan kell ezt megtenni. Úgy kell formulálni a kezd kérdés, hogy az régi jogi eszközök, a szovjet éra jogi eszközei alkalmazhatók-e? Hiszen ne felejtsük el, hogy a Szovjetunió már nem létezik, és csak azzal ö, történt egy alapszerződés az EU-val. Tehát a Szovjetunió romjain alakuló új államokkal kapcsolatban az a kérdés, hogy ezeket a régi jogi eszközöket felhasználhatjuk-e, vagy pedig teljesen újakra van szükség, hiszen 12 évvel ezelőtt került aláírásra ez. Ez egy különleges hely helyzet, hogy 12 évvel ezelőtt ö, aláírt egyezmény még mindig csak most ratifikáltatik. Azt arról szeretnék beszélni, hogy milyen po- politika, és ne csak emóciók legyenek itt, hanem milyen politikákat kell folytatnunk. Mert nehéz hatékony eszközöket találni egy politika megvalósításához. Három generáción át Türkmenisztán kommunizmus alatt szenvedett, és akik ott éltek, tudják, hogy hogyan működött a kommunizmus. A kommunizmus egyáltalán nem volt tekintettel az emberi jogokra, és Türkmenisztánban Ezt még csak rontotta az, hogy egy ázsiai ország realitásai között létezett ez a kommunizmus. Más, mint a lengyel kommunizmus. Azt hiszem, hogy a, a kommunista Lengyelországban sokkal jobb volt élni, mint a kommunista Türkmenisztánban. Tehát a kommunizmus három generációs léte ugye azt jelentette, hogy senkinek nem volt olyan nagyapja sem, aki beszélhetett volna a kommunizmus előtti életről. Tehát a történelmi helyzet nagyon nehéz. A mentalitás e, e is ezt szenvedi meg, és ami nagyon, ez nagyon fontos, mert azon kell elgondolkoznunk, hogy a társadalom belüli mentalitás hogyan változtatható meg. A szocialisták és demokraták, mi is megvitattuk ezt, még nem kristályosult ki a mi álláspontunk, de valahogy közelebb kell jutni ehhez a kérdéskörhöz, és végül is ö, szeretném elkerülni azt a helyzetet, amely automatikusan ö, előre, előáll egy ilyen helyzetben. Nem nem vagyunk lépéskényszerben. Ha már 12 évet tudtunk várni, akkor most fontoljuk meg, hogy mit csináljunk, de minden hónap Ban, ugye hallunk emberi jogi ö, jogsértésekkel foglalkozunk, ugye minden hónapban, de türk, türkmén esetekről valahogy nem hallottunk Strasbourgban. Jib alelnök úr, köszönöm szépen. Nagyon fontos döntést kell hoznunk, és ez egy olyan helyzetet teremt, ahol két vélemény ütközik. Az egyik, miszerint a, a ratifikált megállapodás életbe lép, és megkérdezhetjük, hogy a ratifikáció óta mi történt a kereskedelmi megállapodás ratifikálása óta, ami megalapozhatja a következő megállapodást, illetve miért tartott ennyi ideig a folyamat. Szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat. Nikolaj asszony is elmondta, hogy a parlament 2008-as és 2009-es állásfoglalásában bizonyos referencia célokat fogalmazott meg az emberi jogok vonatkozásában. Sajnálatosan ki kell mondanunk őszintén, hogy ezeket a referencia célokat Türkmenisztán nem teljesítette lehetővé tettük az ideiglenes kereskedelmi megállapodás aláírását, most pedig végig kell gondolnunk, hogy mit tegyünk. Az Európai Bizottság egy új partnerségi együttműködési megállapodásra tett javaslatot most. Itt a egyes jelentés tevőktől meghallgattuk a hozzászólásokat. Az én véleményem az, hogy az állásfoglalásnak minden olyan kérdést érintenie kell, amiről most itt a vita során hallhattunk. Fikent úr és az Európai Bizottság által felvetettek nagyon fontosak, ugyanis nagyon nehéz egyelőre ellenőrizni vagy figyelemmel kísérni a folyamatokat egy olyan országban, ahol nem rendelkezünk képviselettel. Lehet, hogy olyan mechanizmusokat kellene kidolgoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy időszakosan ellenőrizzük, megvizsgáljuk, milyen változások történnek az emberi jogok területén, teljesíti-e Türkmenisztán a referencia célokat, javul-e vagy romlik-e a helyzet, és ha nem teljesülnek a feltételek, akkor bármikor felfüggeszthetjük a megállapodást, vagy akár teljesen megszüntethetjük. Az emberi jogok területén, tehát ezzel a helyzettel kell szembenézni. És örülök, hogy a külügyi szakbizottság nem hozott végleges döntést eh, azelőtt, hogy eh, a mi albizottságunk is foglalkozna ezzel a kérdéssel. Tehát ez a jelenlegi helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jib elnök helyettes úr kiválóan elemezte a helyzetét ennek az ügynek, ami albizottságokon belül, és akkor most Donskis úr kap szót. thank you very much. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a kliséket, az üres közhelyeket, amikor Türkmenisztáról beszélünk. Egy dolog azonban biztos, hogy történnek változások, és nem ringathatjuk magunkat álomba, és nem élhetünk spekulációkkal, vagy elméleti feltételezésekkel. Meg kell néznünk, hogy mi történik a gyakorlatban. Először is fontos, hogy jelen legyünk, képviseltessük magunkat, ellenőrizzük az emberi jogi helyzetet, ugyanakkor viszont biztosítani kell, hogy legyenek olyan intézmények, amelyekkel együtt tudunk működni. Tehát kell egy konkrétum, és eszközök kellenek arra, hogy ellenőrizni tudjuk az emberi jogi helyzetet, mert egyébként nem tudjuk, hogy javul -e a helyzet, vagy sem. És még egy dolog nagyon fontos. Az ördög a részletekben rejlik. És itt is erről lehet szó, ugyanis gyakran a mi jelenlétünk segíthet az <clears throat> elszigeteltségben élő társadalomnak, ugyanakkor viszont lehetnek, előfordulhat, hogy a hatóság ezt tévesen értelmezi, ugyanis úgy értelmezheti, hogy a mi képviseletünk az illegitim gyakorlatot szentesíti. Mi nem ellenezzük, azt hiszem, azt, hogy jelen kell lennünk. A kérdés az, hogy hogyan valóban rendelkezünk-e hatással, vannak-e eszközeink, mechanizmusunk, amivel ezt elérhetjük. Igen, Donskis úr, itt azt hiszem, hogy nem élhetünk illúziókkal, és komolyan kell vennünk a javaslatait. A jelentéstevő is szerintem egy olyan mechanizmusra gondolt, vagy mechanizmusokra, amelyek révén megvalósulhat, ha ratifikálásra kerül a TCA. Azt hiszem, hogy a parlament akkor tanúsított vagy akkor mutatta azt, hogy illúziókban ringatja magát, amikor az ideglenes megállapodásra rábólintott. És igazából nem tudjuk, hogy a referencia céljaink hogyan teljesültek, vagy egyáltalán teljesültek-e a parlament ezt nem kísérte nyomon. Tehát, hogyha tovább kívánunk, vagy akarunk lépni, akkor valamilyen szilárd darabra van szükség. És különösen a mostani helyzetben, a Lisszaboni szerződés lépése után a parlamentnek is részt kell vennie, vagy fontos, hogy minket is bevonjanak a folyamatba valamilyen módon. Ami pedig az idegenes kereskedelmi megállapodás jogi alapját illeti, és a PCA emberi jogi összefüggéseit. Én a kettő között nem látok különbséget, és nagyon jó lenne, hogyha a parlament jogi szolgálatától meghallanánk, hogy mi ez a jogi alap. Illetve nincs most jelen a jogi szolgálat képviselője, de konzultálnunk kell velük ez ügyben, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen monitoring mechanizmus lehetne kialakítani, amire a jelentéstevő is utalt. Azt hiszem, hogy elérkezett az ideje meghallgatván a szakértőket, és illetve elnézést, hogy Oblosz úr röviden. Köszönöm. Valóban hiányzik még ez a mechanizmus, amely az összefüggéseket az intézmények között ö, meghatározna. Az Aston asszonyhoz címzett levélben rövid távon szerepelt ez a gondolat, hogy egy európai programot a fejlesztés és a modernizáció az ország parlamentjének fejlesztésére és modernizációjára szóló program születne. Nem látom viszont, hogy ez valóban létezne. Néhány magyarázattal ezzel kapcsolatban szolgálna az elnök asszony. Uh, Majd igyekszem megtalálni ezt a júliusi választ a fő képviselőasszonydól, de visszaadnám a szót a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani mindnyájuknak eh, a mai eh, ülés megtartásához ért. Meg szerettem volna magyarázni mindenkinek, hogy eh, mit találok én jó útnak, jó megközelítésnek a e témában. Úgy gondolom, hogy minnyáján ugyanazon az oldalon állunk minnyáján olyan együttműködési megállapodást szeretnénk látni, amely valóban változásokat hoz az országban. Itt Türkmenisztánról beszélünk, hatékony együttműködési megállapodást akarunk, ez az egyetlen út ahhoz, hogy Türkmenisztánban a dolgok valóban javuljanak. Egyetértek Donskis úr aggájával, Én az Európai Unió tagállamainak helyzetére utaltam, akik az Európai Unióba való belépést követően elfoga, el, elfelejtették saját normáikat, és az én országom is egy ilyen példa erre, úgyhogy nagyon figyelmesnek kell lennünk. Az egyetlen kérdés, amely még nyitott marad, az az Európai Unió álláspontja, hozzáállása az ilyen típusú megállapodás aláírásával kapcsolatban. Szerintem a, jó, a jogok, az emberi jogok érvényesítése és annak támogatása mindig elsőbséget élvez, de hogyan? milyen módon távolról figyeljük, az ablakunkba kikönyökölve az országban a helyzet alakulását, vagy segítünk a terepen. Én azt gondolom, hogy inkább ez a megoldás, ez utóbbi. Köszönöm a módosítókat, azt gondolom, hogy igenis szükség van további módosításokra. Nyitott vagyok arra, hogy kart-kartba öltve dolgozzunk olyan ö, hatékony mechanizmusok kidolgozásán, amelyen keresztül az Európai Parlament akarata és az Európai Parlament akarata ö, keresztül az európai nép akarata érvényesülhet. Szilárd formális megfogalmazásokat akarok látni e szövegben. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés is végre egy kötelezettségekkel teli, nem pedig formális alaki dolgokra koncentráló fellépést tesz lehetővé. Uh, uh, Júliusban írtam egy levelet a főképviselő asszonynak, illetve a képviselőtársaknak is, aláhúzva, hogy mennyire fontos a parlament szerepe a PCA kapcsán. És most bukkantam rá az anyagomban a válaszra. Ez a nyolcas pont keretében megtalálható az kiosztott anyagban is. Esten asszony utal arra a levelében, hogy a Türkmenisztának nyújtott segítség kapcsán egy olyan projektet is be kell indítani, ami a parlamentnek is nagyobb szerepet szán. És különösen meglepett. Nagyon nyitott vagyok, persze minden kiigazításra vagy helyesbítésre, de a főképviselő asszony azt írja, hogy egy aktualizált jogi alap hiányában csak korlátozottan várhatunk el, vagy írhatunk elő politikai vállalásokat, kötelezettségvállalásokat. Most ez pontosan mit jelent? Azt is írja továbbá, hogy meggyőz, meg van győződve arról, hogy a demokratizáció, jogállamiság és az emberi jog területén akkor várhatunk el fokozottabb lépéseket, miután a PCA hatás, hatályba lép. Tehát a kérdésem változatlan, mint ahogy említettem a jogi szolgálat felé, hogy mi lehet a jogi alap. Tadzsikisztán és más országok esetében is ezt megvizsgáltuk. Tehát ez nem feltétlenül a PCA ratifikálása kell, hogy legyen. Ennek hatályba lépése nem feltétlenül feltételezi, vagy segíti elő azt, hogy egy EU delegáció létrejöhessen. A PCA szilárd alapot teremt a kétoldalú párbeszéd számára, és fontos eleme a kétoldalú kapcsolatainknak a térség többi országához hasonlóan, akikkel hasonló megállapodást kötöttünk Közép-Ázsiában. Most akkor mi ez az új jogi alap? Amiben kötelezően utalunk az emberi jogokra. Viland úr talán eh, erre tud reagálni. Szeretném megadni önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném csak megerősíteni, amit az er- Európai Bizottság a parlamenttel folytatott vitában elmondott az ideiglenes kereskedelmi megállapodás ratifikálása kapcsán. Az emberi jogok eh, vonatkozó követelmények nagyon fontos elemét képezik ennek a megállapodásnak. Ezt gyakorlatilag beimportáltuk, ugyanazt a megfogalmazást az egyes cikkben, mint ami a jövőbeni PCA-ban szerepel, a kettes cikkben. A 28-as cikke és a a kereskedelmi megállapodásnak és a PCA 94-es cikke is ugyanarra a jogi alapra épül, ami az emberi jogok megsértésével kapcsolatos, és itt kifejezetten utalunk arra, hogy az egyes cikkben, a kereskedelmiben és a PCA 2-es cikkében ugyanazokról a az emberi jogi kérdésekről, vagy vonatkozásokról, vagy, vagy hivatkozásokról van szó. És a szövegszerűen is megegyezik a két megállapodás. A PCA természetesen ennél szélesebb körű, több területet is tartalmaz, más szakpolitikai területeket, és a politikai párbeszédre is utal valamint egy meghatározott intézményi struktúrára. Mint ahogy az elnök helyettes úr is utalt rá, itt bizonyos eszközökre és mechanizmusokra is szükség lesz. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy szélesebb körű jogi alap ami az összes lényegi pontra, illetve intézményi kérdésre kiterjed, sokkal hatékonyabb eszközül fog szolgálni ahhoz, hogy figyelemmel kísérjük, nyomon kövessük a fejleményeket. Végezetül pedig én elfogadom, mint ahogy ezt az elnök asszony és Szimicki úr is elmondta, hogy nagyon gyakran egy hamis dilemma merül fel azzal kapcsolatosan, hogy milyen eszközt alkalmazzunk, mi a leghatékonyabb monitorozás, hogyan tudjuk bevonni a türkmén partnert. Itt lehetnek nézeteltérések közöttünk. Én a főképviselő asszony, aki mellesleg a bizottság alelnöke is, az ő nézeteit vagy véleményét próbáltam itt most elmondani. De minden esetre nem lenne jó jelzés, ha azt mondanánk, hogy Türkmenisztánnal nem akarunk olyan megállapodást kötni, mint amit a régió többi országával kötöttünk, mert itt az oktatásról, a jogokról, a jó irányításról van szó. Türkmenisztán esetében épp úgy, mint a nagyobb szomszédországok esetében. Köszönöm szépen, Vigand azt hiszem, hogy a döntő különbség a meglévő és a PCA megalapodás között az az, hogy a szakpolitikai területeken az utóbbi egy szélesebb körű együttműködés vagy fellépést jelentene az emberi jogok vonatkozásában is, ha jól értelmezem. Még röviden ha elmondaná, hogy a bizottság hogyan vélekedik az itt elhangzottakról, a további utó követő mechanizmusokról. Mi magunknak is tükörbe kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy a parlament milyen mechanizmusok révén követheti nyomon a fejleményeket, vannak-e precedensek más országok esetében? Köszönöm. Először is visszaigazolnám azt az információt, hogy valóban Türkmenisztán ügyében is együtt dolgozunk a parlamentjükkel, és Reméljük, hogy megfelelő parlamenti eljárásokra is sor kerül. Ez egy olyan projekt, amely már beindult. Másodszorban az intézményi struktúrában úgy egy, van egy parlamenti interakció együtt ö, dolgozás, ez egy másik lehetőséget nyújt az interakcióra, ami a konkrét raportőri javaslatot illeti. Nos, én annyira tehetek ígéretet, hogy rendszeres visszajelentés lesz az AFEK-nak és az albizottságnak a türkmenisztáni helyzettel kapcsolatban. Ha az intézmény valamilyen intézmény közi mechanizmusra gondol a parlament, akkor ezt én jelentem a saját főnökségemnek, ugye az Európai Action Service eh, kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy mi a mi eh, álláspontunk, jelen pillanatban nem tudok semmi biztosat mondani. Igen, még magunk sem döntöttünk eh, ezzel kapcsolatban, majd tehát önökhöz is fordulunk. Tehát be kell fejeznünk ezt a meghallgatást. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen tesztfutam volt, hogy hogyan is lehet a kompetenciáinkat befolyásosabbá tenni, hogyan lehet egy országot rávenni arra, hogy nemzetközi kötelezettségeit jobban teljesítse, tehát ez a dialógus folytatódni fog, és a legközelebbi dátumok számunkra, meg fontosak. Nikolaj asszony november 10-én 18 órakor, a november 30-a következő, és a, és a szavazás pedig január 25-26 5-én és március 11-én lesz a plenáris, ez tehát a revidelt tervünk, és a következő hetekben remélem együtt működünk, majd a raportőr és az árnyék jelentéstevők között. Köszönöm Nikolaj asszony, köszönjük az Open Society-nek, a Human Rights Watch-nak, az Európai Bizottságnak, az ENSZ eh, emberi jogi bizottság irodájának, és mindenki másnak, tehát akkor ezt a pontot lezárjuk. És van némi, néhány bejelenteni valóm, bocsánat, örömmel üdvözöljük a Fülöp-szigeti Desaparecidos emberi jogi aktivisták, aki az eltűnt személyek közül visszatért, és feltűnt újra, ez nagyszerű hír, és a Desaparecidos a Fülöp-szigeten eltűnt aktivisták sorsát próbálja követni, és itt van Remon Manalo úr, akit magát is elrabolták, és két évig nem tudtak róla semmit, és megkínozták, örömmel üdvözöljük, és Mrs. Concepción Empero, aki édesanyja egy fiatal hölgynek, akit Karen Empenot, akit 2006-ban raboltak el a Luzon központjában, és azóta sem került elő. So, um, there will be a specific meeting uh, with uh, our friends from the Philippines today. Ma lesz egy külön ülésünk. Uh, elnézést, Türkmenisztán fontos kérdés, de kint folytassák róluk a beszélgetést. Tehát nagyon fontos 3.4-től 3.5-ig ma délután az A301-es, 3H1-esben ülünk össze ezzel a szervezettel, és nagyon köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Most pedig hamarosan lezárjuk ezt az ülést, de még a kibővített bíróülést meg kell tartanunk. Azt hiszem, hogy angol és franciával elboldogulunk. Tehát mindenkinek köszönetet mondok a két napért. Sok új információt hallottunk Kazaksztánról, Törökországról, Türkmenisztánról, és még arra is maradt időnk, hogy a legfontosabb ugye André Kínis jelentéssel foglalkozunk, ami a legfontosabb, tehát ezzel lezárom az ülést. És november 8-án ülünk össze újra.